Kedves kollégák, foglaljanak helyet, el kell kezdjük az ülésünket. Engedjék meg, hogy egy nagyon fontos napirendi ponttal kezdjük. Ez az betegjogok határokon átnyúló kérdésének megtárgyalása. Itt van a körünkben Vasili Jubb asszony nagyon fontos számunkra az, hogy eszmét cseréljünk erről a kérdésről, mert a szakbizottságunk nagyon is részt vett ebben a témában. Nagyon fontosak számunkra az egészségügyi szolgáltatások, illetve azt, hogy ezt támogassuk a határokon átnyúló szolgáltatások esetében az állampolgárok számára, illetve a szolgáltatók számára másrésztre. és szeretném megadni a szót Vasziliu asszonynak. Okay. Honorable members, it is uh, a... Köszönöm, tisztelt képviselők! Nagy örömmel, hogy itt lehetek önök között. Először is eh, hadd kívánják mindenkinek boldog új évet, sikereket. Tudom, hogy eh, közelegnek a választások, tényleg sok szerencsét kívánok eh, az erőfeszítéseikben. 2009 a változás és kihívások éve lesz mindannyiunk számára, és remélem, hogy a siker és a jó egészség éve is. Ez egy nagyon jó lehetőség a mai nap számomra, hogy az egészségügy területén az egyik legfontosabb irányelvről beszéljek. Ez a bizottságunk működésének legfontosabb irányelve ezen a területen, nevezetesen az az irányelv, amely a betegek jogairól foglalkozik határokon átnyúló betegjogokról. Amikor az egészségügyet kizárták a szolgáltatások irányelv hatája alól 2006-ban önök, a parlament képviselői kérték fel a bizottságot arra, hogy egy konkrét jogalkotási javaslatot tegyen le az asztalra, amely figyelembe veszi a specifikusságát és bonyolultságát az egészségügyi szektornak. 2006-ban egy nyilvános vitát indítottunk, illetve egy Euróbarométer meghallgatá, felmérésre is sor került, amely kifejezetten a parlament igényeinek kívánt megfelelni, és a parlament is végzett előkészítő munkát 2005-ös jelentés és a Vernyó jelentés 2007-ből. A javaslatunk nagyrészt tükrözi a parlament javaslatait. Nem fogok minden részletbe belemenni, biztos vagyok benne, hogy önök elolvasták a jogalkotási javaslatot, de azért a legfontosabb dolgokra felhívnám a figyelmet. A legfőbb célja az, hogy jobb lehetőségeket és hozzáférést biztosítson a betegek számára. Tehát a betegek érdekeit tartottuk szem előtt. előtt. Fontos azt is elmondani, hogy mi nem a célja ennek a javaslatnak, Nos, a mobilitás biztosítása nem a célja, sem pedig az egészségügyi szolgáltatók letelepülési jogának biztosítása. E, ezeken a területeken Eh, valamint eh, a azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen lépéseket tegyünk az egészségügyi szakdolgozókkal EU szinten, további gondolkozásra van még szükség. Eh, egy zöld könyvet fogadtunk el tavaly, ezt követően pedig egy konzultációt indítottunk az egészségügyi szakdolgozókkal kapcsolatban. Megpróbáljuk az ő ügyüket is egységesen kezelni majd. Remélem, hogy a parlament, és biztos vagyok benne, hogy a parlament is hozzájárul majd a következő szakpolitikai lépések meghará, meghatározásához. Hadd térjek vissza akkor a beteg mobilitáshoz. Három fő célkitűzése van a javaslatnak először is. Tisztázni szeretné azokat a feltételeket, amelyek mentén a betegek jogosultak lesznek ilyen ellátásra országukon, tagállamokon kívül, és visszatérítésre, tehát pénzvisszatérítésre, eh, illetve ennek a feltételeire. Emellett eh, szeretnénk biztosítani a minőségét és biztonságát az egészségügyi ellátásnak, és eh, együttműködést elérni az egészségügyi ellátórendszerek között, ami a jogi hátterét illeti ennek az anyagnak. Figyelembe vettük az Európai Bíróság bizonyos ítéleteit vonatkozó esetjogát azzal kapcsolatban, hogy milyen jogai vannak a betegeknek, és milyen joguk van arra, hogy az ilyen ellátásért visszatérítést, pénztérítést kapjanak. Ezt a javaslatot a tanács és a parlament is támogatta. A polgáraink megérdemlik, hogy a jogbiztonságot teremtsünk számukra. Tudom, hogy vannak bizonyos aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy az egyes rendszerek fenntarthatóságát mennyiben érinti ez az új javaslat. Ez különösen Vernyó asszony számára aggályos, és éppen ezért én szeretném megnyugtatni őt is. A hatástanulmányokban hatástanulmányokba bevontuk a szakértőket, és a mi becsléseink szerint a mobilitása a betegeknek nagyon alacsony marad, az összkiadások 1%-ára fog csak kiterjedni, és az összbeteg létszám 1%-ára. Továbbiakban is arra számítunk, hogy ilyen korlátozott lesz a beteg mobilitás. Eh, ugyanis az emberek eh, általában a lakhelyükhez eh, legközelebbi intézményekben kívánják igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. A mi becsléseink szerint csak mintegy százezer beteg dönt majd úgy évente, hogy más tagállamban kezelteti magát. Németországban 150 ezer Lengyelországban 90 ezer betegre számítunk. A, a 100 ezeres adat az francia eh, példa volt. Mindegyik azt jelenti, hogy ez kevesebb, mint egy százaléka az ottani beteg létszámnak. A bizottság tehát nem a mobilitást kívánja előmozdítani, hanem csak elismerni azt a tényt, azt a jogot, hogy a mobilitáshoz való jog bizonyos körülmények között egy nagyon fontos jog, amivel a betegek élni szeretnének. Eh, emellett lehetőséget biztosít arra, hogy tervezhetővé váljon az ilyen ellátás. E, biztosítékokat is beépítettünk a rész a rendszerbe, amelyek a váratlan megrázkódtatások ellen védenek. A csomagot úgy terveztük, hogy elsősorban a saját tagállamot veszi e, célba és figyelembe hogyha egy tagállam nem nyújt bizonyos szolgáltatást a saját polgárainak, eh, ez a javaslat akkor sem teremt új jogosultságot arra, hogy máshol vegyék figyelembe, eh, máshol vegyék igénybe az ilyen szolgáltatásokat, illetve ezt visszatérítettség. Eh, emellett a beteg lakóhelye szerinti egészségügyi rendszer tarifáit veszi figyelembe a javaslat szerint, tehát csak annyi pénzt kap visszatérítésként a beteg, amennyit a saját államában egységárként kapott volna az adott ellátásért. A nemzeti és regionális tervezési szabályok szintén hatályban maradnak és változatlanok maradnak. Tehát, ha egy tagállam konzultációt ír elő, tehát egy háziorvosi konzultációt ír elő, mielőtt szakorvoshoz mehet a beteg, ez a kapuőr mechanizmus azokra a betegekre is igaz, akik külföldre mennek, kivétel, hogyha ez diszkriminatív lenne. Hogyha azonban egy eh, váratlan eh, megugrás jelentkezne a külföldi betegek számában, amely már-már aláássa a rendszert, ez mégsem fogjuk megengedni, tehát nem engedjük aláásni a rendszer fenntarthatóságát. Erre az esetre is van egy másik védintézkedés beépítve a rendszerbe. A tagállamok ugyanis felhatalmazást nyernek arra, hogy előzetesen engedélyeztessék a kórházi ellátást. Ez a tagállamnak lehetővé teszi, hogy a saját rendszerét megvédje az európai bíróság esetjogát figyelembe véve természetesen. Az előzetes engedélyeztetés tehát nincs kizárva, de az Európai Bíróság véleményét figyelembe véve is e, ezt kivételesen lehet csak kezelni, vagy bevezetni. Olyan, tehát a kórházi ellátás vonatkozásában és itt most nagyjából idéztem a bíróság megfogalmazását. A kórházi ellátás vonatkozásában is világosságra és egyértelműségre és jogbiztonságra van szükség, ne legyenek eltérések az európai definíciók között, mert az egyenlőtlenségekhez, méltánytalansághoz vezetne a polgárok között. Ezért gondolom én úgy, hogy a nemzeti listák bevezetése Eh, amelyek eh, definiálnák a különböző orvosi ellátásokat, illetve kórházi kezeléseket, ez nem lenne helyén való, és szembe menne a mi szándékunkkal. Tehát mi mindenképpen figyelembe kívántuk venni az Európai Bíróság esetjogát. Ha ezt nem tettük volna, akkor eh, szem előtt évesztjük a célkitűzéseket. Hadd, fordul, hadd beszéljek most a második célkitűzésről, amely olyan mechanizmusokról szól, amelyek garantálják a minőségét és biztonságát az egészségügyi ellátásnak. Világos információ átadásra van szükség, illetve kompenzációs és jogorvoslati mechanizmusokra. Jelenleg nincsenek egyértelmű szabályok közösségi szinten arra vonatkozóan, hogy ezek a követelmények miképpen teljesüljenek határokon átnyúló módon. Nehéz biztosítani jelenleg a biztonságot és minőséget a határon átnyúló orvosi ellátásban. A Vernyó jelentés 2007-ben egy olyan rendszert kívánt életre hívni, amely magas minőséget biztosít az egészségügyi ellátás határon átnyúló vonatkozásaiban is. Örömmel mondhatom, hogy az információadás, illetve a biztonság és minőség a tervezetünk központi eleme. Az ötödik cikke az irányelv tervezetnek kimondja, felállít egy sor követelményt ebben a vonatkozásban, különösen eh, konkrét eh, biztonsági és minőségi előírások definiálására szólít fel, amelyeket a tagállamok ellenőriznének. Az új irányelv komoly előrelépést jelent a korábbiakhoz képest. Enélkül az egészségügyi ellátást egy tekintet alá esne az összes többi kereskedelmi eh, szolgáltatással ezt pedig nem szeretnénk. Tudom, hogy ez a, ez a rendelkezés nehézséget okozhat bizonyos tagállamok számára, de ha ezt felvizeznénk, akkor nem vennénk figyelembe, hogy mennyire létfontosságú az egészségügyi ellátás, és eh, nem vennénk figyelembe a betegek igényeit sem. Ezt pedig el szeretnénk kerülni. A harmadik eh, irányelv, a harmadik célkitűzés az, hogy együttműködjünk bizonyos területeken, és eh, ez az, amit korábban az esetjog alásod, de mégis itt vannak lehetőségek, nem csak kihívások. Remélhetőleg ezzel a javaslattal kiaknázzuk azokat a nagy lehetőségeket, amelyeket a páneurópai együttműködés nyújt. Nem a bürokráciát szeretnénk növelni, eh, és sem pedig egységes megközelítést nem kívánunk ráerőltetni a tagállamokra, de azt szeretnénk, hogy kialakuljon egy koherens, együttműködő eh, szellemű megközelítés. A betegek jogai, a méretgazdaságosság és a szinergia keresése, az új technológiák jobb bevezetése és a jobb együttműködés voltak azok a célok, amelyeket el szerettünk volna érni. Remélem, és biztos vagyok benne, hogy önök ezeket az ambíciókat osztják, és számítok az önök további együttműködésére. Különösen megköszönöm Vernyó asszonynak az eddigi munkáját. Az ő véleménytervezete jó vita alap, és remélem, hogy magam is sikerrel magyaráztam bizonyos aspektusait ennek a javaslatnak. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Remélem, hogy egy jó vita előtt állunk. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen, és először is a jelentéstevőnek szeretném megadni a szót. Tehát uh, Vernyó asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Mindazt, amit az imént elmondott, ezzel igyekezett engem megnyugtatni, de ennek ellenére nem vagyok teljesen nyugodt. Azt megértettem, hogy három céljuk van, amelyeket én is osztok, és azt hiszem valamennyien osztunk. Pontosítani a betegek mobilitásának feltételeit, biztosítani az ellátás biztonságát és minőségét, és hangsúlyozni az együttműködést a tagállamok között. Szerintem ez a három cél, ez olyan, amelyet valamennyien osztunk éppen az európai állampolgárok érdekében, ugyanis az egészségügyi ellátásnak hozzá kell járulnia a szociális kohézióhoz, nem szabad egyenlőtlenséget létrehozni egészségügyi téren, és a területi kohéziót is erősíti. Erről is talán majd lesz alkalmunk beszélni, bár ez az irányelvben nincs benne. Tehát ezeket a célokat osztjuk ugyan, de nem értünk teljesen egyet a követendő útban, hogy hogyan jussunk el ezeket ehhez a célokhoz. És annak alapján, amit ön elmondott, azért van némi aggodalmam. Ön ugye hatástanulmányról beszél, kétségtelen, hogy a mobilitás jelenleg 1%-át teszi ki az összes beteg létszámának európai szinten. Ez valóban kevés. Csak éppen azt nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni a betegmobilitás néhány év múlva európai szinten. Én egy orvosi francia szaklapban olvastam egy számot, amin igazán elgondoltam. 54 százalék, ön 100 ezer francia szemét említett, aki külföldre mennek ezeltetni magát, de a franciák 54%-a azt mondja, hogy készen áll arra, hogy külföldön kezeltesse magát. És hogyha más országokban is ugyanilyen reagálás van, például Németországban, Nagy-Britanniában, mert beszéltem például betegszövetségekkel több országban, akkor előfordulhat, hogy nagyon komoly problémáink lesznek tehát ennek az irányelvnek ambiciózusabbnak kellene lenni. A célokban egyetértünk, valóban pontosítani, világosítani kell, mert jelenleg sok a jogbizonytalanság. Ön azt mondta, és remélem, hogy el fogjuk érni, hogy ez az irányelv egy eszköz lesz, és a beteg turizmus az csak egyeseknek áll a rendelkezésre, és ez egy két, kétsebességes rendszert hozna létre, és egyenlőtlenséget okozna. Olyan hatalmas országban, mint az Egyesült Államok, ott is teljesen változik a rendszer éppen azért, hogy kevésbé legyen különbség ezen a téren az állampolgárok között, és Európa tekintetben eddig modell volt, és így is kell, hogy maradjon a különböző egészségügyi rendszereknek a komplexitása, különbözősége, és egyes országokban gondolok Németországra, Spanyolországra, autonóm területek vannak, ahol egészen mások a szabályok, még akkor is, hogyha költségveti szinten egy nagy boríték van. Kutatás tekintetében, orvosi információk, adminisztratív információk tekintetében szerintem létfontosságú, hogy a tagállamok működjenek együtt egymás között, és nem listák jöjjenek létre, tehát itten a kórházi, nem kórházi ellátásokat is pontosítani kell, hogy hogyha például kórházi ellátásról van szó, akkor fontos, hogy a tagállam együttműködhessen. Én erőfeszítéseket tettem, mert szerintem szükséges, hogy legyen előzetes engedély, tehát megköveteljük az előzetes engedélyt, mert az egészségügyi rendszerek mindenütt nagyon érzékenyek. Megpróbáltam előbbre lépni ezen az úton, és az előzetes engedélyezést külön ö, vizsgáltam, ami nem szabad, hogy derogáció legyen, hogyha komoly kezelésekről van szó, akkor igenis, hogy az egészségügyi rendszer erről tudjon és költségvetésébe beiktathassa. És különbséget tettem az előzetes engedélyezés és a között, ami azt a tanúsítvány mondja, hogy valaki azt mondja, hogy elmegy egy nem költséges kezelésre külföldre. A páciensnek ez ugyanis többletet jelenthet, mert amikor majd benyújtja, még akkor is, hogyha nem kell neki engedély, akkor egyben lesz egy ablak, ahol az összes jogáról orvosi és administratív szempontból is tájékoztatják. Oly módon, hogy pontosan tudja, hogyha ebbe vagy abba az országba megy, milyen biztonságot, milyen minőséget kap, és milyen papírokat kell neki benyújtania. Szerintem ez nagyon fontos, hogyha ön azt mondja, hogy nincsenek új jogok a, a betegek számára, hanem a beteg áll a középpontban, akkor itt mégiscsak ellentmondást látok. Továbbá ott vannak természetesen a, azok a, az igények, hogy pontosítani kell a, az ellátásokat. Amit nem vettünk még figyelembe, ez pedig az ellátás folytonossága és a felelősség kérdése adott esetben, hogyha valamilyen károkozás történik, és a károkozás jogrendszerenként más és mást jelent. Még valami valamit nem vettek figyelembe, szerintem pedig fontos, hogy a receptek kölcsönös elismerése megtörténjen. Ha egy beteg külföldön kezelteti magát, akkor ennek az országnak a receptjét el kell, hogy fogadják saját hazájának a gyógyszertára is. Azért mondom, mert előfordult nyaralás alkalmával, volt egy receptem, és ahol éppen voltam, ott nem fogadták el. Nem volt súlyos eset, megoldottam, de valamikor ez nem ilyen egyszerű. Tudom, hogy ön azt írta, és nem volt róla, nem kellett volna erről beszélni, de szerintem nagyon fontos politikai és jogalkotói szempontból is, hogy azt is lássuk, hogy Európa 5-10 év, vagy még azon túl is hogyan fog kinézni. És ez egy olyan kontinens, amelyik öregszik, méghozzá jól öregszik, mert minőségi orvosi ellátás van, tehát öregszünk, tovább élünk, és nyilvánvalóan létre kell hozni különböző szolgáltatásokat, és a hosszú tartós szolgáltatásokat is figyelembe kell venni az idős személyeknek az otthoni ellátást. Ez mindenképpen fontos, és ez jobban védeni az állampolgárokat, és megelőzni azokat a problémákat, amelyekkel nagyon hamarosan találkozni fogunk. Tehát szerintem erről beszélni kell, javítani kell ezt a szöveget, és még egy hiányosság van, nem látom, hogy hogyan beszélhetünk a paciensek mobilitásáról, az ellátás minőségéről, hogyha nem beszélünk a szakemberek mobilitásáról, akik hogy ez legyen a, egy sebész, az ápolónő vagy az orvos, nagyon szoros a kapcsolat a beteg és a kezelője között. Tehát szerintem a szakemberek kvalifikációjáról szóló 2005-ös irányelv nem elegendő az orvosi szakmák tekintetében. Én szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és erre is ki kellene térni ebben az irányelvben. Egyfelől van minőség, biztonság, és ezen túl nem szabad elfelejteni, felboríthatjuk az orvosi demográfiát, ez már egyes országokban meg is történt. Egyetértek önnel azzal abban, hogy nem kell az orvosi turizmust elősegíteni. Az egészség az gazdasági fejlődési kérdés is, de ugyanakkor szociális modell, sőt az európai szociális modell egyik alappillére. Vannak, akik gyorsan akarnak haladni. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, az egyik legfontosabb jog, volt ilyen a szolgáltatás irányelv, vannak mások is. Az európai állampolgár életében ez az egyik legfontosabb eh, joganyag. Egy alapvető időszakban vagyunk, az első építkezés már létrejött, most pedig a gazdasági, szociális, politikai Európát kívánjuk létrehozni. Fontos, hogy ne tévedjünk, hogy rászánjuk az időt a vitára, és lényegi, lényegére eh, hassunk a dolgoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót az ennyi jelentéstevőnek, de kérem, maximum négy percbe foglalja össze Bóke úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a biztos asszonynak a mai előadását, és azt a munkát, amelyet elvégzett. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az egészségügyel kapcsolatban egészségügyi ellátással kapcsolatban. Ez egy nagyon komplikált ügy, ezt nem lehet megoldani eh, egy nap alatt, eh, lépésenként kell ezzel foglalkozni. És úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott jogalkotásra van szükség. A tervezet, amelyet itt láthatunk, ez már megpróbálja megteremteni ezt az egyensúlyt. Azok a kérdések, amelyek felmerültek, azok olyan kérdések, mint például a eh, a különböző késedelmek, a kezelmesekben, például nálunk Nagy-Britániában. Ez egy olyan dolog, amely, amelyet, amelyet foglalkozik ez az irányelv, mert majd arra kényszeríti a tagállamokat, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Például volt egy, egy 14 éves lány, 5 évet kellett várnia, úgy gondolom, hogy ez nem igazán helyes eljárás, és a végül is a legfelsőbb bíróságra került az ügy tehát a dokumentum foglalkozik ezzel a kérdéssel. Én például magam is részesülök a határokon átnyúló egészségügyi ellátásban, mert volt egy olyan betegségem, amelyre nem volt kezelés a saját országomban, és vannak olyan területek, főként a határ területeken, ahol az emberek sokkal könnyebben tudnak utazni másik országba. Nagyon fontos ez is, hogy ne legyen túlságosan bürokratikus ez a kérdés, mert azok, akiknek egészségügyi ellátásra van szükségük, azoknak eleve nehéz a helyzetük, nem kell még a bürokrácia által is ezt megnehezíteni. Nagyon fontos az, hogy egy egyensúlyt találjunk a kórházi kezelés prioritását tétele kapcsán is. Meg kell teremteni ezt az egyensúlyt és biztosítani kell, hogy az információ elérhető legyen az egészségügyi szolgáltatók számára a tagállamokban is, és át kell adni az információt azok számára is, akiknek szüksége van a kezelésekre. Nagyon óvatosnak kell lennünk a, az ambuláns kezelésekkel is. Például, hogyha valaki elmegy egy másik tagországba egy kezelésre, és meg kell húzni a határt és ne legyen az, hogy azt mondják, hogy egy másik tagállama kezelték, ezért a további kezelésekre is abba a tagállamba kell mennie. Tehát mindenképpen itt is információra van szükség. Egy példa a saját országomból, két évvel ezelőttről valaki Németországból Írországba érkezett, és orvosi kezelésre szorult, de a német hatóság nem adták ki az orvosi információt, mert a személyt egy pszichiátriai osztályon kezelték, és ehhez kellett hozzájárulás. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy itt meglegyen ez a bizonyosság kérdés is, de ez az ügy, amire utaltam, nagyon-nagyon bonyolult volt, és ez is azt mutatja, mennyire fontos megosztani az információk, és hogy az egészségügyi szervek egymással együtt működjenek. Hogyha valaki egyik tagállamban kapott kezelést, és elmegy egy, má- egy másik tagállamba. Tehát nagyon fontos az, hogy az információt a két tagállam egészségügyi szerve kicserélje egymás között. Úgy gondolom, hogy az irányelv egyértelműséget teremt, jogi bizonyosságot teremt, ez nagyon fontos, erre van szükségünk ebben az irányelvben. Természetesen nem fogunk minden kérdést megválaszolni, tudom, hogy a biztos asszony nagyon keményen dolgozik azon, hogy minden kérdést megválaszoljunk. Úgy gondolom, hogy két-három év múlva vissza kell erre térnünk, de a legfontosabb az az, hogy egyensúlyt teremtsünk, és én mindenképpen üdvözlöm a biztos asszony javaslatát. Nagyon fontos az, hogy megteremtsük az egyensúlyt, mert végül is a betegekről szeretnénk gondoskodni, és nagyon fontos az, hogy ne legyen ez túlságosan bürokratikus, és mindenki megkapja ezt az orvosi szolg ellátást, amire rászorul, és ami szükséges számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Réle asszony. Lehet, hogy kor vagy szépség alapján döntik elő, ki következik vagy betegség alapján. Dánul fogok beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenképpen szerettem volna ezen a jogalkotás, ebben a jogalkotásban részt venni, mert nagyon fontos ez az európai állampolgárok számára, és nagyon hálás vagyok a biztos asszonynak. Amint hivatalba lépett, azonnal ezzel a dossziéval kezdett foglalkozni, és nagyon jó munkát végzett. Az én, amire én koncentrálok ebben a, az irányelvben, a határokon átnyúló egészségügyi ellátás kapcsán, az egészen egyetemű. Én vidéken nőttem fel, és ismerek egy idős férfit, és aki vidéken él, az gyakran találkozik ilyen emberekkel, és motorral jár mindenhova, és neki nincs olyan fajta esélye, mint nekünk, nekünk sokkal több pénzünk van, sokkal több eszközünk van, mint neki, mint gazdaság, mint pedig emberileg. De lehet, hogy ő nem akarja azt, hogy külföldön kezeljék, de neki is meg kell adni ezt a lehetőséget, neki kell választania, hogy akar-e külföldre menni, vagy nem. Mindenképpen önmagának kell neki választani, hogy akarja azt, hogy külföldön kezeljék, vagy nem. Nos, ezzel bevezetősen szeretném elmondani, hogy mindenképpen a beteget szeretném a középpontba állítani, nem pedig a rendszert, Hogyha elolvasom Venyó asszonynak a jelentését, eh, akkor azt látom, hogy a rendszer áll a középpontban. Én nem eh, a, akarom azt, hogy a jelenlegi rendszer maradjon meg, hanem azt szeretném, hogy a rendszert igazítsuk az európai állampolgárok igényeinek, igényeihez. Mindenképpen lehetőséget kell eh, adni arra, hogy az európai állampolgárok a jogaikat érvényesíthessék, a szerződésben rögzítve vannak a jogaik, és hogy elolvasom Venyó a jelentését, akkor azt látom, hogy eh, a bizottsági javaslat eh, visszalépést eh, jelent. Ő a rendszert akarja megvédeni, de én pedig a liberálisok részéről, mint árnyék jelentéstevő, a következőt szeretném. Először is a előzetes jobbágyásnak kivételnek kell lennie. Főként például olyan ember esetében, aki, a, aki vidéken él, és motorral járkál, és neki is nagyon fontos, hogy külföldre mehessen, és ezért gondolom azt, hogy a kezelések költségeinek meg kell oszlania a két tagállam között, tehát előzetesen ne kelljen fizetni a, a betegnek, és lehet, hogy majd csak később kell visszafizetni a nagyobb kezelések összegét. Ez azért fontos, mert így a szegényebbek is megkapják a lehetőséget arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, nem csak a gazdagabbak. Nagyon fontos a jó minősége az információknak, a kezeléseknek minden egyes tagállamban, és az is fontos, hogy ezt az információ, információrendszert nagyon profi legyen, hogyha valaki például nem tudja elolvasni a Dán szövegeket, akkor az nem fog külföldieket vonzani, tehát több nyelven kell ezt biztosítani. Nagyon fontos a függetlenség. Jobban mondva az információ központok függetlensége annak érdekében, hogy az állampolgárok jobban tudjanak orientálódni az információ dzsungelében. Tehát mindenképpen a betegnek magának kell eldönteni, hogy akarja a külföldi kezelést vagy nem. Nagyon fontos, hogy ez a tanácsadó szerve az független legyen, ne a, a rendszer része legyen. Lehet, hogy a jelenlegi rendszerem is, az adott rendszerem is akarja, hogy az emberek külföldön kezeltessék magukat, például pénzügyi okokból. A liberális frakció számára nagyon fontos az, hogy egy független tanácsadó centrumunk legyen, hogy ez független információkat tudjon adni, különböző adatok, számadatok alapján, és végül is majd a betegek saját maguk döntetik el ezek alapján, hogy akarják-e a külföldi kezelést, vagy nem. De hát mindenképpen az a fontos, hogy a beteg saját döntése legyen. Végezetül pedig nagyon fontos az, hogy legyen egy európai betegjogi ombudsman, hogyha például a jóváhagyással, a fizetéssel, vagy a kezelése vannak problémák, akkor hozzá lehessen foglalkozni. Tehát nagyon fontos, hogy az előzetes jóváhagyás az kivételes legyen, jó legyen az átláthatóság, információ terület, a tagállamok közötti kifizetés, illetve európai ombudsman, ezeket szeretném. Remélem, hogy Velnyó asszony ezeket az aspektusokat majd figyelembe veszi, én azt szeretném, hogyha a betegek lennek a középpontban, nem pedig a rendszer. Sokan támogatják a rendszert, de hogyha a betegek nem kapják meg időben a helyes kezelést, akkor lehet, hogy veszélybe kerülnek, és én ezt nem szeretném a saját lelkismeretemen tudni. Most pedig megadom a másik jelentés készítnek Rőle asszonynak a szót. Elősorban valóban a betegekre kell gondolni, nem pedig a rendszerre. Szeretnék eh, egy, eh, szeretném az ön példáját átvenni az idős férfi a vidéken. Ő általában csak dánul beszél, vagy hogyha német embert veszünk, akkor az németül beszél, tehát már eh, problémája lesz azzal kapcsolatban, hogy egy külföldi olvasó kapcsolatban bizalmat építsen ki, mert nem beszélnek, nem beszélek ugyanezt a nyelvet. Tehát ha valaki külföldre megy, akkor nagyobb lesz a gátlása is. Ez egy probléma. Az, ez az idős ember arra van rá utalva tehát, hogy Dániába építsék ki az egészségügyi rendszert, és hogy nemzeti szinten fektessenek az egészségügyi ellátórendszerbe. Úgy gondolom, hogy ez az ön által említett idős ember a Dán rendszerre van utalva, és nem szeretne egy másik országba menni, és ez az én problémám. És hogyha a tagállamok továbbra is felelősséget akarnak vállalni, akkor azt kérdezem, hogy miért van az, hogy a biztos asszony most a 95-ös cikket választotta jogi alapként, nem pedig a 152-eset az A5 bekezdésben, ott egyértelműen le van írva a tagállamok felelőssége, illetve a szubszidiaritás is egyértelműen rögzítve van. Számomra sokkal jobb lenne, hogyha a 152-es lenne a jogalap, nem pedig a 95-ös. A második probléma, én támogatom természetesen Vernyó asszony megközelítését, de meg felmerül egy második probléma is. Vegyük ismételten ezt az idős embert. Induljunk ki abból, hogy ez az idős ember Romániából vagy Bulgáriából származik. Szeretnénk azt látni, hogy például hány idős lehetne Romániából, illetve Bulgáriából kezelni, anélkül Németországban, hogy, a Német, hogy Németország azt mondaná, hogy ez túl sokat jelent Németország számára, mert például ha Romániában, Bulgáriában kezelnék ezeket az embereket, az sokkal kevesebbe kerülne, mint Németországban. Tehát úgy gondolom, hogy egyrőleg azon se kell gondolkodni, hogy európai szinten legyen egyfajta kiegyenlítés, hiszen egyszer majd ez problematikus lesz a tagállamok közötti visszafizetés kapcsán, és egyszer majd fel kell tenni Európának a kérdést, hogy ki fogja azt garantálni, hogy az egészségügyi rendszereket tovább fogják építeni, hogyha nincs egy ilyenfajta kiegyenlítési alap. Úgy gondolom, hogy ez az egész irányelv tervezet még nem igazán tisztázott jogilag, és nagyon örülök annak, hogy Vernyó asszony át, megkezdte az át dolgozását ennek. Köszönöm. E, děkuji. E, já než dám slovo paní... Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a biztos asszonynak, hadd ismételjem meg a szemináriumnak a, az eredményét, a, amit a szolgáltatási irányelv kapcsolatban e, tartottunk. could you switch uh, into your languages because I would like to speak Czech because uh, it's a Szeretnék csehül beszélni. Mondja az elnök asszony. Van cseh tolmácsolás? Van probléma a cseh kabinban? Rossz csatornán jött ki sajnos uh, a tolmácsolás. Köszönöm. Először is szeretném felhívni a figyelmet annak a, a szemináriumnak a konklúzióira, amit 2004-ben tartottunk, és amelynek én voltam a moderátora, ahova meghívtunk egy sor szakértőt egész Európából, és de megpróbáltuk definiálni az egészségügyi ellátás fogalmát. Ezt oly módon kell megtenni, hogy a mindkét fél, tehát a szolgáltatás nyújtói és igénybevevői is megértsék az előzetes engedélyezés eh, konkrét kezelés vonatkozásában egy konkrét személyre vonatkozóan. Eh, ez az a distinkció, amit még gyakran a szakemberek sem tesznek meg mindig. Másodszorban a követelményeket, a monitoring követelményeket kell meghatározni, és meg eh, kérni a tagállamokat arra, felkérni őket arra, hogy olyan indikátorokat állítsanak be, amelyek biztosítják a biztonságát az egészségügyi ellátásnak, függetlenül az egészségügyi ellátás színvonalától. Tehát egy monitoringra van szükség. A másik követelmény az az, hogy objektív információt kell nyújtani a betegeknek az egészségügyi ellátások minőségéről, mennyiségéről, mienségéről, ezeket pedig akreditált egészségügyi eh, szervezetek eh, végezzék. A visszatérítési feltételeket pedig úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a jogszabályoknak az 1408-as rendeletnek, illetve a bíróság ítéleteinek. A bíróság pedig általában beteg barát, és kimondta, hogy a betegek jogosultak a teljes visszatérítésre, legalábbis abban a mértékben, amilyen mértékben ezt megkapnák a saját hazájukban is. Tehát nem lehet arra kényszeríteni a beteget, hogy több biztosítási rendszerhez járuljon hozzá biztosítási befizetésekkel, ahhoz, hogy igénybe vehessen szolgáltatásokat. Vannak olyan módosítók, amelyeket benyújtottak a kollégák a, az irányelvhez, Nyilván figyelembe kell venni az egészségügyi ellátás kontinuitását is. Hogyha jelenleg csak 1%-ról is van szó, akik igénybe kívánják ezt venni, ezt a lehetőséget. Ez a jövőben bizonyosan nőni fog, elkezdenek válogatni az egyes szolgáltatási lehetőségek között, nyilvánvalóan a minőségtől és a hozzáférhetőségtől függően és azt hiszem erről beszélt Burke úr is. Később egy sor módosító indítványt fogok benyújtani, az 1408-as rendelethez, hogy azok megfelelj, az megfeleljen a bírósági ítéleteknek is. emlékezzenek, hogy hogyan működött a dolog a francia elnökség alatt. A tagállamok gyakran a költség megtakarításra koncentrálnak, a rövidtávú célkitűzésekre félnek attól, hogy félnek attól, hogy a költségek növekedni fognak. Tehát ettől a problémától félnek. A helyzet jelenleg még nem érett meg arra, hogy azt érjük el, amit esetleg mindenki szeretne. Ugyanis nagyon nehéz előrelépni. A tagállamok kormányai vonakodnak attól, hogy betegbarát álláspontra helyezkedjenek. Éppen ezért szeretném a bizottságtól kérni a választ azokra a kérdésekre, amelyeket föltettek itt az előadók és az árnyék előadók is. Hogyan látják a szolgáltatók és a betegek mobilitása közti összefüggéseket? És mit lehet tenni jogalkotási szinten a tagállamok közti koordináció kérdésében? Végezetül hadd mondjam el, hogy méltányoljuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket eh, már eddig tett a bizottság. E, ne felejtsük el egyébként, hogy e, a nőkhöz valószínűleg közelebb álló témáról van szó, mint a férfiak. Úgy gondolom, hogy az utolsó e, észrevétel nem nagyon fog tetszeni férfi kollégáinknak, mégis köszönöm az észrevételeket. Megpróbálok válaszolni a legtöbb feltett kérdésre. Kezdem az alapokkal. az alapszabályból indulok ki, tehát az 1408-as rendelet továbbra is hatályban marad, nem változik, és ez lesz prioritása minden olyan esetben, amikor jelenleg is alkalmazásra kerül. Például valaki említette, hogyha sürgős ellátásról van szó, tehát sürgősségi esetről, Amennyiben sürgősségi esetről van szó, akkor nyilvánvaló, hogy az 1408-as rendelet alá tartozik, és a tagállam lesz felelős azért, hogy a költségeket teljes egészében fedezze. Nem akarunk ettől eltérni, nem akarjuk lehetővé tenni, hogy a tagállamok ez alól kibújhassanak. Tehát az 1408-asat alkalmazni kell. Ez az elsődleges de ne, foly, ne felejtjük el, hogy vannak esetek, amikor a bíróság kimondta, hogy túl a sürgősségi eseteken, túl azon eseteken, amik az 1408-as alá tartanak, tartoznak, a szerződés értelmében a pácienseknek, a betegeknek joguk van megválasztani, hogy hol részesüljenek orvosi kezelésben. Bármilyen oka lehet ennek. Ez egy személyes döntése a betegnek. Ezért a bíróság azt mondta, hogy ahhoz, hogy ellenőrizhető legyen a tagállamok költsége, ilyen esetekben, amikor a beteg maga desz, dönt úgy, hogy külföldre megy kezeltetni magát, a tagállam annyit fizet, mint amennyit fizetne saját országában is, ugyanazért a kezelésért. Ez a különbség. Hogy, ami pedig a várható növekvő mobilitását illeti a betegeknek, hogyha elfogadásra kerül az irányelv, lehet, hogy lesznek esetek, amikor növekedni fog az, a mobilitás, de ebben az esetben a bíróság nagyon bölcsen azt mondta, hogy a nemzeti rendszereket védenünk kell azzal, hogy joguk legyen előzetes engedélyhez kötni a külföldi kezelést ezt nem mi találtuk ki, a bíróság mondta ki ezt. Tehát különbséget teszünk az előzetes engedélyezésért a nem kórházi kezelék esetében, amikor ez nem lesz szükséges, ezt egyértelműen elmondták, és előzetes engedélyezés kórházi ellátásért abban az esetben, hogyha ez szükséges, és mindenképpen arányosan kell ezt is alkalmazni. Tehát kezdettől fogva, hogyha valaki azt mondja, hogy attól tartok, hogy esetleg növekedni fog majd a mobilitás, ezért bevezettem az előzetes engedélyezést. A bíróság sajnos azt mondta, hogy ez illegális, nem a bizottság. A bíróság mondta ki, hogy ez jogtalan abban az esetben vezetheti be a tagállam, hogyha a nemzeti rendszer védelméhez szükséges és arányos ez az intézkedés, és mindenféle diszkrimináció nélkül mindenkire vonatkozik. Tehát két terület van, ahol szerintem egy növekedés jöhet létre a határmenti övezetekben, amikor valakinek könnyebb a, átmeni határon, és közelebb megkapni ugyanazt az orvosi ellátást, és a ritka betegségek esetében valószínűleg várható, hogyha egy betegnek egy olyan egyedi betegsége van, amiben saját hazájában nincsen kezelés, akkor nyilvánvalóan úgy fog dönteni, hogy elmegy egy külföldi központban, ahol megkaphatja a szükséges kezelést. És ez természetesen hozzáadott értéket jelent a beteg számára. Ezért vannak az együttműködési rendelkezéseink is a referenciaközpontokat illetően. Nagyon nagy, sok a ritka betegség, nem lehet, hogy minden egyes ország a ritka betegségekre is felkészítse a rendszerét arra a néhány ezer ritka betegségre, amiben csak nagyon kevesen szenvednek egy-egy országban. Az információ és a ö, minőségi egészségügy ellátás a két hozzáadott értékelnek az irányelvnek véleményem szerint. Mint többen rámutattak, a figyelmünket az betegre kell fordítani, nem pedig a rendszerre. Az viszont fontos, hogy a rendszer hogyan tudja kiszolgálni a betegeket. Ezért feltétlenül szükséges a betegeknek minél több információt adni. És a tagállamoknak egyet kell érteniük az információ tartalmában, tehát kell, hogy legyen egy hálózat a, kapcsolat, a kapcsolati pontok között, hogy mi legyen az az információ, amit a tagállamok egymásnak át kell, hogy adjanak. Azt is kérjük a tagállamoktól a minőség tekintetében és a biztonságra vonatkozóan, hogy alakítsanak ki minőségi és minőségi sztenderdeket. Nem azt kérjük, hogy harmonizálják a rendszereket, azon államokat, amelyeknek már vannak standardjeik, hogy azok újakat alkalmazzanak, hanem mondják meg, hogy van náluk már érvényben lévő standard, és nézzék meg, hogy ezek alkalmazásra kerülnek-e. Mindössze ennyit kérünk a tagállamoktól, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos a betegek számára, mielőtt a beteg elhagyja saját hazáját, pontosan tudhassa, hogy mire számíthat külföldön, mi az, amit megkaphat, és biztos lehessen abban, hogy azt a biztonságot és minőséget fogja kapni, amire szüksége van. E, fontos a betegnek, hogy e, felvilágosult információ alapján tájékozódhasson és dönthessen, ami pedig az előzetes fizetést illeti. Az irányelve sehol nem nincsen szó arról, hogy előre kellene fizetni. Tehát semmi nem akadályozza ugyanakkor meg a tagállamot abban, hogy egy tagállam úgy döntsön, hogy megállapodik a külföldi szolgáltatókkal, hogy közvetlenül fizet a két rendszer egymásnak. Ez meg, nagyban megkönnyíteni a betegek helyzetét, és mi ezt nem ellenezzük, de ezt nem szabályozhatjuk, nem követelhetjük meg a tagállamoktól, de a tagállamok ezt maguktól megtehetik. Ami a jogalapot illeti, nem politikai döntése volt ez a bizottságnak. Ez egy természetes következménye a bírósági ítéleteknek, mert az Európai Közösségek Bírósága az egységes piac szabadságáról beszél ezen cikk értelmében. A 152-es cikk nagyon fontos, de nem adja meg a szükséges jogalapot, és nem építhető egy ilyen típusú irányelv a 152-es cikkre. De természetesen megemlítjük az irányelvben, és be is tartjuk ezt a, az ebben a cikkben foglaltakat, mert az irányelvben kimondjuk nagyon világosan, hogy fenn, ö, megőrizzük a tagállamnak azt a jogát, hogy az egészségügyi rendszerét igényeinek megfelelően alakítsa oly módon, hogy a betegeknek minden jutatást megadjon, amit kíván, és azt az ellátást, ami jónak tart. Ennél többet nem kérhetünk a tagállamoktól. Ami az információ megosztását illeti, egyetértek, ez egy nagyon fontos kérdés és erre kifejezett intézkedés van a az irányelvben. Nyilvánvaló, hogyha egy beteg külföldre megy, és visszatér saját hazájába az utókezelésre, akkor feltétlenül szüksége van arra, hogy az összes információt megkapja a két rendszernek, a szakembereknek kötelességük a szükséges információt átadni egymásnak, minden olyan információt, amivel rendelkeznek a betegről. Természetesen a személyi adatokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével. Néhányan említették nagyon helyesen két nagyon fontos témát. Egyrészt a minőséget, és hogy fontos hogy kellő és megfelelően képzett egészségügyi szakember is legyen egy jó jogi rendszernek, egy jó egészségügyi rendszernek az egészségügyi szakma adja meg az alapját. Ez a két elem a bizottság szerint, és ugye múlt decem- decemberében kiadtunk egy zöld könyvet az egészségügyre vonatkozóan, és elindítottunk egy konzultációt valamennyi érintett fél között, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudunk leginkább megfelelni ennek a követelménynek, különösen figyelembe azokat a különbségeket, amelyek fennállnak a kelet és a nyugat-európai országok között, tekintettel arra, hogy a szolgáltatók is mozgásba lendültek. És ami még nagyon fontos, és egyes országok már használják ezt a lehetőséget, 5 milliárd eurót strukturális alapokba betettünk, annak érdekében, hogy az új tagállamokat segítsük a jogi rendszerüknek, az infrastruktúrájáknak a megerősítésében úgy, hogy nagyjából kiegyensúlyozott, azonos szintű ellátás legyen valamennyi tagállamban. Ami a minőséget illeti, én magam és Spidla biztos úr is vállalkoztunk arra, hogy az év folyamán egy közleményt fogunk majd kiadni, és valószínűleg egy tanácsi ajánlás is lesz, annak érdekében, hogy elmondjuk, hogy hogyan lehet a különbségeket felszámolni az Unióban. Mert abban egyetértünk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. És úgy gondolom, hogy egy fontos előfeltétele is annak, hogy a betegek saját hazájukban maradjanak, és ne kezdjenek el az unió különböző országaiba menni kezelésre. Természetesen feljegyeztem mindazt, amit önök elmondtak, és ezeket meg fogjuk fontolni, amikor véglegesítjük, vagy átdolgozzuk, a végleges változatát elkészítjük anyagunknak. Elnök, köszönöm szépen! Még nyolc kollega kért szót hozzászólásra. Először is Sidlőző asszony. Thank you, Mrs. Chairman. Köszönöm. És köszönöm biztos asszonynak is az újévi jó kívánságokat is. Tudjuk, hogy nehéz munka áll ön előtt, és reméljük, hogy a parlament ebben majd nagyobb mértékben tudja ön segíteni, mint eddig tette. A... Azt gondolom, hogy az intézmények jelenleg veszélyeztetik a bizottság eddigi intézkedéseit is, és hát én nagyon sajnálnám, hogyha aláásnánk az eddigi intézkedéseket. Az előzetes felhatalmazásról szóló rendelkezés az én olvasatomban egyébként nem felel meg a bíróság joggyakorlatának, mert az én olvasatomban ez lehetővé tenné azt is, hogy hogy egy egyszerű személyzeti vizsgálathoz is előzetes engedélyre legyen szükség, ami szembe megy a jogbiztonsággal. Egyébként a Bois és Vernyó jelentésekben is van egy-egy cikk erről. Tehát eh, én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi eset joggal eh, szembe megy, és majd meglátjuk, mi történik. Nos, a bizottság az polgárok jogainak és a szerződések védelmezője, őrzője. És ezzel kapcsolatban az a kérdés merült fel bennem, hogy a javaslat egy részét, vagy az egészet visszavonja-e a bizottság akkor, hogyha a jelenlegi aki szerinti felállásban nem valósulnak meg a betegek jogai. Fontos megjegyzés volt, Gebhardt asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, mert látom, hogy késésben vagyunk, és meg szavaznunk is kell, nagyon sok szavazni valunk van. Két dolgot szeretnék eh, megegyezni. Az első, kivettük eh, a szolgáltatás irányából az egészségügyi szolgáltatásokat azért, mert az egészségügy nagyon különleges dolog, ez nem tartozik egy kereskedelmi szolgáltatásokról szóló irányelvbe, és itt nem ügyfelekkel van szó, van szó hanem páciensekről, és nagyon sok helyzetben, függőségi helyzetben vannak a szolgáltatókkal szemben, és ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. És hogyha visszagondolok a Dán példára, az idős emberre, aki vidéken él, ő biztos, hogy a helyi egészségügyi szolgáltatásoktól fog függeni, és ennek kell az első helyen állnia, azért, hogy minden állampolgár ott, ahol él, ott tudjon hozzájutni egy magas szintű egészségügyi ellátáshoz. Utána kell megválaszolni majd a kérdéseket. Igaza van önnek, amikor azt mondja, hogy azok a betegek, akik elutaznak, akiknek olyan betegségük van, amelyeket nem lehet a helyszínen a élő, a saját lakóhelyükön kezelni, azok elmehetnek, és ott valóban vannak problémák, amelyek majd felmerülnek, és amelyeket meg kell oldani és ezért ez az irányelv nagyon fontos, és mindenképpen ezzel kell foglalkoznunk. Ebben a betegek mobilitásáról szóló irányelvben egy lehetne még kicsit tovább is menni, hiszen ön csak a szolgáltatásokról beszél, és pont ez a kérdés, amelyet fel kell tennünk, és amely a jogállappal kapcsolatban is felmerül. Itt ellent kell mondjak, tisztelt biztos asszony, az első jogakotási periódusban a jogi szakbizottságban voltam, a, itt a parlamentben, és én voltam a felelőse a jogi alapnak, és amikor a jogi alapokról vitatkoztunk az Európai Bizottsággal, akkor mindig meséltem arról, hogy bizonyos cikkekben rögzítve van az, hogy ki miért felelős, és ezt mindig alkalmazni kell. És most a, ön a belső piaci cikket választotta, pedig a 152-es cikk szól az egészségügyről, és ez ellentétes azzal, amit eddig az Európai Unióban mi tettünk, és ezért azt kérdezem öntől, hogy ezt a legspeciálist miért nem alkalmazzuk, miért a 152-es cikkben miért nem e, alkalmazzuk ezt, miért nem áll ez itt a szubszidiaritás, miért nem, miért nem meg itt a szubszidiaritás elve, a 192-es cikkben ez benne van, ezért szerintem a 152-es cikkes lenne a helyes cikk, és úgy gondolom, hogy ezzel a számomra fontos kérdést tisztáztuk volna, és ez egy nagyon fontos kérdés. Az Európai Parlamentben is volt egy vita a különböző szakbizottságok között, hogy a belső piaci szakbizottság, vagy pedig az egészségügyi szakbizottság, az NV foglalkozzon E- ezzel a kérdéssel. És mi azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy a belső piacnak kell az előttérben állni, hanem inkább az egészségügynek. Tehát úgy gondolom, hogy erről a kérdésről mindenképpen majd még beszélnünk kell. Elnök. Igen. Foglalkoztatás nagyon fontos a szociális kifizetések szempontjából. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, szeretnék önnek gratulálni a kitűnő és meggyőző hozzászólásához. Nagyon fontos, hogy megvitassuk a betegek mobilitását, hiszen az európai állampolgároknak kevesebb, mint 9%-a megy külföldre kezeltetni magát, és ez talán egy jó kezdeményezés lett arra is, hogy a nemzeti egészségügyi ellátórendszerek növeljék a teljesítményüket, illetve a hozzáférhetőségüket, hiszen a betegek általában mindig is a saját lakóhelyük közelében szeretnék megkapni az egészségügyi ellátást, nem pedig külföldön, de csak akkor fog megtörténni, hogyha a szolgáltatások jó minőségűek és megfelelő időn belül elérhetőek. Ugyanakkor én úgy vélem, hogy eh, az Európai Bíróság már egyértelműen döntött, a betegek jogai egyértelműek, és most eh, ami, a mi feladatunk az az, hogy döntsünk a részletekről, arról, hogy ezeket a jogokat hogyan fogjuk a gyakorlatban megalkotni. Tudom, hogy a betegek eh, érdekvédő szervezetei majd a tagállamokra nyomást vannak gyakorolni ezen irányelvvel kapcsolatban, és az Európai Bizottságnak talán meg kellene szerveznie egy információs kampányt a tagállamokban, hogy elmagyarázzák az állampolgároknak, hogy milyen előnyei vannak ennek a kezdeményezésnek. Thank you very much. And uh, Mrs. Schaldemose has a floor. Two minutes. Schaldemose asszony. Köszönöm. És uh, köszönöm az előadását. Hadd kezdjem néhány uh, megjegyzéssel. Úgy beszélünk, minthogyha különbség lenne a között, hogy egyrészt figyelembe vesszük a betegeket, másrészt pedig biztosítani akarjuk, hogy a tagállamok egészségügyi rendszere fenntartható legyen. Ez egy fals dichotómia a rendszerek és a betegek között. a politikáról, a szakpolitikáról kell beszélnünk, arról, hogy milyen módszerek szükségesek ahhoz, hogy minden beteg megkapja a legjobb ellátást. Tehát ez a fals összehasonlítás nem ö, reális. Emellett ugye vannak a másik összehasonlítás a régi és az új tagállamok között. Én egy régi ö, tagállamból származó emberként bárhol Európában ellátást élvezhetek, míg a bolgár és román beteg ugyanezt nem teheti meg, anélkül, hogy ne kelljen ráfizetnie a szolgáltatásra. És ön ezzel egy picit, ezt egy picit érintette, illetve ennek a következményeit. Nem szeretnénk diszkriminálni. Mit, mit kíván ezzel a nagy problémával tenni? Mrs. Pleštinská has the floor for... Pleštinská asszony, két Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka za vašu zaujímavú... Köszönöm eh, elnök asszony, és köszönöm a biztos asszonynak ezt az érdekes eh, előadását. Hadd eh, mondjam el, hogy egyetértek azzal, hogy az információs kampány az nagyon fontos. Lesz erre pénz. Ugyanis háromokból nem használják az emberek a határon nyúló ellátás lehetőségét. Egyrészt eh, az információhiány, eh, másrészt korábbi esetleg rossz tapasztalatok eh, miatt, mondjuk amikor balesetet szenvedtek, nem voltak jók a tapasztalataik. És Seldemóze asszony említette, hogy a harmadik nagy hiba, hiba, de a harmadik nagy probléma a nem egyenlő finanszírozás. Amikor Szlovákia csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor az egyfőre eső egészségügyi költekezés ebben az országban 500 euró volt. Ezt ezt talán úgy lehetne ezt a problémát megoldani, hogy egy szolidaritási alapot hozzanak létre. Nekem ez az ötlet nagyon tetszik. Ezzel talán a diszkriminációs kérdést is kezelni tudnánk. A szlovák egészségügyi rendszer ugyanakkor vonzó lehet, más polgárok számára, hiszen a fogorvosi ellátás Szlovákiában jó. Ez esetben viszont a nyelvi akadályokat kell leküzdeni. Tehát előfordulhat, hogy egy elektronikus rendszerrel összeköthetnénk az egészségügyi ellátást, de az elektronikus rendszer ezt a nyelvi problémát oldaná meg, nem kellene fordítgatni a különböző nyomtatványokat. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Négy ö, ö, dolgot szeretnék felvetni a különböző cikkekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, biztos asszony, hogy még nem egészen világos a nyolcas cikk, hogy mit értünk kórházi kezelés alatt, és mi az, ami kórházon kívüli kezelés. A különböző tagállamokban a különböző rendszerek e, e tekintetben is eltérőek tehát ebből csak zűrzavar lesz. Hát, tehát szerintem ezt át kellene nézni. A másik pedig a ö, receptek elismerése. Mondtam itt is, hogy itt vannak problémák. Vannak államok, ahol negatív lista van, másoknál pozitív lista van, van, ahol semmiféle lista nincs. Ebből is csak zűrzavar lesz. A 8B pontban ön egy betegséglistáról beszél, amelyekre vonatkozhat ez, különböző kritériumok lesznek. Megint csak nem eléggé világos. Egy tagállam esetében mondjuk az orvosi infrastruktúra talán nagyon költség lesz, a másik tagállamnál meg nem lesz költséges. Ez is attól függ, hogy milyen a rendszer, tehát ezt is fel kell, meg kell vizsgálni. A 20-as cikkben eh, arra beszélek, hogy 5 év múlva kerül felővizsgálatra a rendszer. Szerintem 5 év nagyon hosszú, nagyon, font, nagyon hosszú, hogy meglássuk azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, és ezt ezen változtassunk. Két vagy három év múlva kellene ezt a felülvizsgálatot elvégezni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos asszonynak a az előadását. Úgy gondolom, hogy itt egy óriási politikai problémával állunk szemben, és az egész vita meg, megmutatta azt, hogy a probléma magját nem akarjuk komolyan venni. A biztos asszonyra nagy nyomás nehezedik a tagállamok által, hiszen itt a szubszidaritás eh, elvével van, elvéről van szó, a 152-es cikkről, és eh, a tagállamok az egészségügyi ellátás saját maguknak szeretnék megtartani. Úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy most akkor a szerződésnek melyik cikkét kell alkalmazni, az igazából egy politikai kérdés is, mert hogyha mert a 152-es cikket alkalmazunk, akkor a tagállamok sokkal kevesebb eh, változtatást fognak eh, elfogadni. Úgy gondolom Gebhardt asszonynak eh, igaza van. A 152-es cikk az igazi jogalap, de hogyha ezzel kezdte volna biztos asszony, akkor soha nem lett volna ebből semmi sem. Rüle asszony és Jörgensen asszonyok. Úgy gondolom, hogy a esélyegyenlőség jegyében beszélnünk kell az idős ember mellett egy fiatal nőről Spanyolországban vagy Németországban is, mert csak egy százaléka a betegeknek kezelteti magát külföldön, és úgy gondolom, hogy azok az aggodalmak, amelyek a jelenlegi rendszerekkel kapcsolatban állnak fent, azok nemhogy nem jogosak, de túlzottak is. Én is megéltem ezeket a példákat. Voltak olyan kollégák, akik elmesélték, hogy, hogy vannak bizonyos kompetenciát centrumok, például a bőrrák esetében Rómában, a prostaterák esetében más helyeken. Tehát úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni az esélyt. Egyetértek biztos asszony az ön javaslatával. Az ötös cikket szeretném megemlíteni. Nem hiszem, hogy a nemzeti ö, kezeskedési ö, szabályokat meg kellene változtatnunk. Úgy gondolom, hogy ezek a betegek számára túlságosan bonyolultak lennének. Lehet, hogy a betegek nem tudnák utána ö, a, rájönni a beteg arra, ki okozott ö, problémát. Én is jogász vagyok, tudom, hogy milyen gondok vannak a műhiba pereknél. És úgy gondolom, hogy itt a nemzeti műhiba perekre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megváltoztatni. Köszönöm szépen. Yes, and last comment uh, has uh, Mr. Utolsó hozzászólás, Mekkor. Thank you, Madam President. Uh, uh, I would like to salute... Köszönöm. Én is uh, üdvözlöm itt a biztos asszonyt. Azt gondolom, hogy a bizottságnak szüksége volt egy uh, bátor nőre, hogy uh, elővezesse ezt a javaslatot. Az időzítéssel, illetve az időbeosztással kapcsolatban van kérdésem. Én regionális szinten 85 óta foglalkozom az egészségügyi ellátással otthon, és megdöbbentő hallani a kollégáktól azt a sok új eh, akadályt, amit ők felemlítenek eh, azon ritka esetek egyike ez, amikor a parlament ténylegesen újra felveheti a kapcsolatot a polgárokkal. Mert egy dologban biztosak lehetünk, az egészségügyi ellátás minden polgár számára fontos. És tudjuk, hogy minden országban, a tagállamokban sorokban állnak az emberek bizonyos ellátásokért, várólisták vannak hónapokig, évekig. És hogyha én egy francia politikus lennék, és látnám, hogy francia állampolgárok 54%-a hajlandó lenne külföldre menni egészségügyi ellátásért, hát akkor azt látnám, hogy nekem kellene e, valamit e, e, lépnem ebbe az ügybe. Én 25 percnyire lakom Dániából, és tudom, Dániától, és tudom, hogy a svédek egyébként nem nagyon mennek át Dániába. Sörözni igen, de egészségügyi ellátásért nem. Az én anyósom 100 kilométerre egy kórházba jobb műtéti körülményeket élvezhetett volna, de ő mégis a közelebbi lehetőséget választotta. Tehát ne túlozzuk el ezt a problémát ha akarunk ezzel a kérdéssel tenni valamit, akkor azt gondolom, hogy a, a jogi keretet kell eltalálnunk. A bizottság jó utoljár, sajnálatos módon ez a parlament nem nagyon fogja majd önt segíteni ebben de a polgárok fogják segíteni önt. Ez eddig még csak egy megjegyzés volt. A kérdésem pedig az időbeosztásra vonatkozik. Ön szerint ez a dosszié mikor kerülhet a tanács elé? Ősszel? És mikor lehet bevezetni? Nyilván óvatosan kell eljárni. Noha önnek nyilván igyekeznie kellene. Minden jót a munkájához, biztos asszony. Köszönjük a nagyon koherens utolsó megszólalást, felszólalást. A biztos asszonynak viszont csak 5 perce van arra, hogy kiemelje a legfontosabb dolgokat. Köszönöm. Nagyon nehéz kérdést kaptam. Ugye csak néhány hónappal ezelőtt kezdtük ezt az egészet, és megkérdezik tőlem, hogy hajlandó vagyok-e visszavonni. Nem. Végig fogom ezt vinni, mert úgy gondolom, hogy ezzel tartozunk a betegeknek. Bármit is mondanak itt, bármi is hangzik el itt, bármit is mondanak a tanácsban, a betegjogok léteznek a szerződésen belül betegjogok léteznek. És minél többet beszélünk erről, annál több ember fog külföldre menni, információ nélkül, biztonság nélkül, minden segítség nélkül is el fognak menni külföldre kezeltetni magukat. De csak azok, akik meg tudják fizetni az ügyvédet, hogy a bírósághoz forduljanak a jogjaik védelmében. Ezt pedig nem szeretnénk, mert ez eh, már pedig az Európai Bírósághoz forduljanak. Ezt nem szeretnénk, mert ez egyenlőtlenségeket eredményezne. Nos, be tudjuk -e ezt fejezni? Ez önökön múlik. Gyakorlatilag az én sorsom e-, ebből a szempontból az önök kezében van. Mert ha én sikerrel viszem eh, végig első olvasaton ezt az ügyet az önök mandátumának lezárta előtt, az első olvasatban, akkor az már önmagában egy nagy segítség. Tehát önökön múlik, hogy milyen gyorsan tudjuk lezárni ezt az ügyet asszony említette ezt az 54%-os arányt, hogy a franciák 54%-a eh, lenne hajlandó külföldön kezeltetni magát. Ez nem azt jelenti, hogy külföldön szeretnék kezeltetni magukat, hanem ez azt jelenti, hogy ennyien mennének, hogyha kell. Tehát, hogyha muszáj. De hogyha felteszik a kérdést egy polgártól, hogy eh, eh, szeretne ön külföldre menni? Utazni? Persze, utazni szeretnek erre azt mondják, hogy igen. De hogyha de hogyha megmondjuk nekik azt is, hogy eh, ezzel lesznek gondok, eh, vannak nyelvi problémák, nem biztos, hogy minden pénzt visszakapnak, tehát a teljes költségeket. Ha ezt mind elmagyarázzák nekik, akkor az 54% csökkenni fog. Mégpedig jelentősen. Az egészségügy számunkra egy nagyon fontos kérdés. És eh, remélem, hogy a zöld könyv mentén folytatni tudjuk ezt a párbeszédet önökkel, parlamenti képviselőkkel. Öt éves felülvizsgálat. Három dologról volt szó itt, fontos dologról. A vények kölcsönös elfogadása, Természetesen van már erre egy hatályos szöveg, jogszabály, amit nagyon nehéz alkalmazni. A komitológián belül ezen irányelv alapján kinevezünk egy szakértői csoportot, amely majd megvizsgálja, hogy hogyan lehet ezt az együttműködést a gyógyszerészek és az orvosok közt tökéletesíteni, tehát hogy befogadják a más országba kibocsátott recepteket, vényeket is. És én Londonban beszéltem egy szakértővel, akitől megkérdeztem, hogy lehetséges-e ilyen együttműködés Európában a, erre ő azt mondta, hogy adatokra lenne szükség, adatcserére amit a tagállamok nehéznek és nehéznek, nehéznek és drágának találnak az ilyen adatcserét. De ha ez az adatcsere nincs meg, akkor nem tudnak együttműködni a tagállamok. A mi, mi ezzel az irányelvel ezt szeretnénk megkönnyíteni. Említették, mint ahogy mondtam, említették az öt éves felülvizsgálatot. Nos, nem mereven akarjuk értelmezni ezt az öt évet, de úgy gondoljuk, hogy amikor elfogadják ezt az irányelvet, akkor utána komitológiai szinten egy sor kérdésben dönteni kell. Ahhoz is időre van szükség. Mire ez az irányelv ténylegesen működésbe lép, ehhez is idő kell. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az öt év az egy észszerű határidő ahhoz, hogy összegyűjjenek a megbízható adatok annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy hozzá kell -e nyúlni vagy sem de nem fogjuk mereven értelmezni. Három év múlva is megejthetjük, négy év múlva ezt a felülvizsgálatot, ezzel, e e, e, e, e, ebben köztünk nem lesz majd vita. Ami a kórházi és nem kórházi ellátás definícióját illeti, volt egy kérdés. Igen, egyetértek önnel, de vannak szabályok az egyes tagállamokban, hogy mi minősül kórházi ellátásnak, szolgáltatásnak és mi nem. Éppen ezért mi azt javasoljuk, hogy a tagállami szakértők a komitológiai eljáráson belül döntsék el, hogy mi minősül majd kórházi ellátásnak. Ha ezt nem teszik meg, akkor olyan eltérőek lesznek a definíciók, hogy az irányelv nem fog tudni, tudni működni. Ami a jog, ezzel fogom befejezni a jogalappal. Én természetesen a 152-es szerettem volna, vagy szeretném jogol, jogalapnak, de a 152 ugyan egészségügyről szól, de jogalkalm, jogszabály benyújtására lehetőséget nem ad. Ösztönző intézkedéseket tesz lehetővé, például pénzügyi programokat, amelyek a tagállamokat ösztönzik, illetve konkrét dolgokról van szó a szerv, a szövet és vér eh, ellátás biztosításában. de hogyha a szakértőim azt mondják, hogy ez az irányelv alapulhat a 152-esen, vagy kettő jogalapja lehet ennek az irányelvnek, akkor eh, én ezt szívesen meglépem. Tehát a jogi szolgálatok tanácsára várok, de eddig nem ez volt a javaslatuk, hanem a másik módszer. Én magam is személy szerint a 152-est preferálnám. Nem kívánom továbbra is igénybe venni az idejüket most, de későbbiekben szívesen folytatjuk ezt a vitát. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Uh, Köszönöm ezt a fontos eszmecserét, és módosítók határideje január 28. Ami azt jelenti, hogy a jövő héten lesz, déli 12 óra. És február 10-én vagy 11-én fogjuk megvitatni majd ezeket a módosító indítványokat. A szavazás pedig március 2-án lesz. Tizenkettedikén pedig a javaslatról szavazunk. Köszönöm. Most akkor a szavazáshoz üljenek a helyükre. Mielőtt a szavazást elkezdjük, Marco, Ma, Malcolm Harbert és Hase Ferrerát kérném, hogy az innovációs témához szóljanak hozzá, ha akarnak. Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés, az innováció serkentése a fenntartható minőség európai közszolgáltatások érdekében. colleagues uh, take your seat because we need to start. mr harbour you have the floor. Uh, thank you very much uh, madam president. úr Tegnap délután megállapodtunk abban, hogy ezt a rövid eszmecserét elhalasztjuk a jelentésemhez benyújtott módosítókról. Tehát itt most a szavazás előtt röviden szólnánk a módosítókról. Eh, Hassi Ferreira urat azért említettem szó név szerint, mert eh, ő volt az árnyék előadó, aki a, jegyzi a módosító indítványokat. Tehát eh, én ezt úgy veszem, hogy Rüle asszony, akik nem tettek, nem nyújtottak be módosítót, elégedettek a elégedettek a, a tartalmával a javaslatomnak. Köszönöm egyébként a támogatást. Korábban már többször mondtam, és talán nem árt elismételni, ha egyáltalán van még valaki a teremben, hogy ez egy a közpolitikának egy fontos és nem eléggé alkalmazott eszköze, amely lehetővé teszi a közszolgáltatók, közszolgálatok, közszolgáltatások nyújtását jobb minőségben. Az új technológiák eh, bevonása az egészségügyi Eh, szolgáltatásokban egy kifejezetten olyan terület, ahol eh, ez a, az irányelv, ez a, ez a javaslat eh, nagy hatással lesz. Tehát azt gondolom, hogy fel kell hívnunk az állami hatóságok figyelmét ezekre a dolgokra. Az állami szféra sok pénzt költ ilyen dolgokra, alkalmazzák és használják fel az innovatív megoldásokat a közszolgáltatások, jobb közszolgáltatások érdekében. A, az oktatási és fejlesztési programok egy része szintén támogatja majd ezt az előrelépést. Utolsó megjegyzésem, ehhez semmilyen jogszabályalkotásra nincs szükség. Ez gyakorlatilag a hozzáállás megváltoztatásáról szól mindössze ez a saját kezdeményezésű jelentés. Hasse Ferreira úr három módosítóját emeltem ki, és ezeket bevettem a saját módosítóimba, tehát az 1-es, 2-es, 3-as, így most kompromisszumos módosítók, amelyek megjelentek az önök, amely megjelenik a szövege az önök szavazólistáján is ezeknek és örömmel hallottam, hogy Lambsdorff képviselő támogatja a kettes kompromisszumos módosítót. Szerintem maguktól értetődőek, ha akarják felolvasom ezeket, és akkor le lehet fordítani. Nincs erre igény, mindegy. Egy szóbeli kiegészítés, szóbeli módosító is lenne, amit viszont felolvasok, mert ez egy tisztázást jelent, és megmutatja, elmondja, hogy miről szól a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés. Szerintem nagyon fontos az egész jelentéshez. Tehát üdvözöljük a bizottság tisztázását, tisztázó munkáját, miszerint a szerződő hatóságok is kereskedelmi hasznosítás megelőző beszerzést végezhetnek. Prototyping up to the original development of a limited volume of first products or services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 tisztázás volt, és tényleg erről szól mindaz, amiről ma beszélünk. Így elkezdhetjük talán a szavazást is. Nem tudom, Haszi Ferreira úr itt van-e, akar -e szólni? Nem láttam, bocsánat. Ferreira úr, ön akkor most megkapja a szót egy rövid uh, hozzászólásra. No, sorry. We have to discuss first. Yesterday within this dear colleague. Nem, van, van lehetőség a vitára is, ugye, mert tegnap ez elmaradt senhoras e senhores. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Úgy gondolom, hogy itt egy nagyon fontos jelentésről szól az innovációt illetően, ezzel erősíthetjük az innovációt, és létrehozhatunk fenntartható közbeszerzéseket. Úgy gondolom, hogy a hatóságokat képessé tehetjük arra, hogy ami ebből az eljárásból adódik majd, hogy ezt összekössék a különböző vállalatokkal kötött szerződésekhez. Tehát a teljes eljárás esetében nem fognak minden vállalatot egyformán kezelni, és a vállalatok eltekintve a hatóságoktól bizonyára ezeket az eljárásokat pozitívan fogják értékelni. Malcolm Harbour kollégám egy nagyon jó jelentést készített, és úgy vélem, hogy a módosításokkal együtt egy kitűnő dokumentumot tudunk majd létrehozni. A tárgyalások során lehetőség nyílott arra, hogy minden kívánságot, javaslatot bedolgozzunk a dokumentumban. Különböző kompromisszumokat hoztunk létre, akkor ezt már elmondta, és vannak módosító javaslatokat, amelyeket nagyon gondosan választottunk ki annak érdekében, hogy a jelentést még pontosabbá, gyakorlatilasabbá, felhasználó barátabbá tegyük. Kedves kollégák, egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Én amellett vagyok, hogy szavazzuk meg ezt a szöveget, és támogatom a különböző kompromisszumokat és módosítókat is, amelyek még máig beérkeztek. Remélem, hogy uh, a bizottságunk is támogatni fogja ezt. Az elnök közbeszól elnézést Ferreira úr. Köszönöm szépen. Nagyon rövid hozzászólást tegyen meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a jelentéskészítőjének a nagyon jó munkáját, és szeretném elmondani a frakció nevében, hogy a két kompromisszumot támogatjuk. Egy pont van, amelyben úgy gondolom, hogy fontos az, hogy nagyon eh, figyeljünk, ez pedig eh, Harbor szóbeli módosítása, amelyről azt mondta a háború nagyon fontos. A szóbeli módosítókkal eh, az a gond, hogy a a határ a termelés, illetve a az innovációk között kicsit összemosódik, és ezért nagyon nehéz itt egy felhasználóbarát megoldást találni, nagyon nehéz ezt összhangba hozni azzal, hogy hogyan szavazzunk. Például a biztonsági szektorral kapcsolatos jelentésben egyeteműen leszögeztük, hogy hol kezdődik a termelés és hol végződik a fejlesztés tehát a kutatásfejlesztés végét kell meghatározni, illetve a termelés kezdetét. Itt viszont ezt a kettőt átugorják. Itt egy korlátozott számú szolgáltatásról, termékről van szó. Ez nincs egyértelműen kidolgozva, és ez egy veszélyes dolog lenne az, hogyha ezt a szóbeli módosítást megszavaznánk. Ez az egyetlen pont, amelyen nem értek egyet, de egyébként az egész jelentés teljes mértékben jó, és a kollégákat arra kérném, hogy a szakbizottság vonalát kövessük, és itt egyértelműen jogileg elválasztjuk a kutatás fejlesztést a termeléstől. Köszönöm szépen. And then we, uh, we can start the... Köszönöm szépen, akkor megkezdhetjük a szavazást. Egyes bekezdést visszavonták, az egyes módosítást, a második módosítás, ki van mellette? ki van ellene. Elfogadtuk. Hármas módosítás, ki van mellette? Ellene. Köszönöm, elfogadtuk. Ittre módosítás mellette. Ellene. Köszönöm, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. hetes következik, ki van mellette, ellene elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene elfogadtuk, kilences mellette, ellene elfogadtuk, tízes mellette, ellene elfogadtuk, tizenegy mellette, ellene elfogadtuk, tizenkettő mellette, ellene elfogadtuk, Júri mellette ellene elfogadtuk, 4-es Jüri mellette, 13-as mellette, ellene, ellene, ketten, elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, elfogadtuk, 15 os mellette, ellene, elfogadtuk, 16-os mellette, ellene elfogadtuk, 17-es bekezdés ki a mellette. Szóbeli módosítás, Malcolm Harbour. Engedjék meg, hogy egy dolgot mondjak. Harvard úr megjegyzését és Graf Slamdovs úr megjegyzését is meghallgattam, és azt állapítottam meg, hogy itt egy valóban egy lényegi módosításról van szó, és nem igazán tudom azt áttekinteni, hogy ennek mi lesz, mik lesznek majd a következményei, hiszen az én szövegem csak angolul van meg, és nem pedig a saját munkanyelvemen németen, és ezért ezt a szobeli módosítást nem kellene most szavazásra bocsátanunk, és Harbor úrral majd egyszer még összeülünk, és Lambsdorff úrral is összeülünk, majd hogy megnézzük azt, hogy mit tehetünk a plenárisra, mert tényleg szeretném tudni azt, hogy mik lesznek ennek a módosítónak a következményei, és nem hiszem, hogy ilyen gyorsan nem lehet ezt megtenni. Igen, e, mondja az elnök, e, e, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Yes. Uh, seven itre, who is... Uh... Itre hetes do not put Robert 17. One jury, excuse me. Júri egyes mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Júri kettő mellette, ellene, elfogadtuk hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 20-as visszavonták, 9-es, 9 itre mellette ellene elfogadtuk, tervezetről szavaznak egészében, ki van mellette, A 2008-as év innováció, ezért gratulálok ezért a ezt elfogadtuk. Malcolm. Um, Mi a szóbeli módosítót illeti, elnézést kérek a kollégáktól, hogy eh, tegnap ezt nem tudtuk megvitatni, és Gebhardt asszonynak igaza van, eh, amikor azt mondja, hogy több idő kellett volna erre. Tehát eh, én azt mondom, hogy majd a plenárison be lehet nyújtani egy módosítót ehhez. Én ezt majd megteszem. Ott ugye külön szabályok vannak a saját kezdeményezésű jelentésekre. Amit pedig Lambsdorff kollégának mondanék, az az, hogyha megnézi az eredeti megfogalmazást, akkor ez valójában tisztázza, mégpedig jóval nagyobb részletességgel azt, hogy miről is beszélünk a termelés utáni fázisokról az innováció vonatkozásában. E, azt gondolom, hogy ezt a fázist e, tehát a termelés megelőző fázist, a kereskedelmi forgalomban mege, bocsátást megelőző fázist, ez jobban kifejti. Azt gondolom, hogy tisztázza azokat a szabályokat, amelyek mentén a különböző hatóságok ilyen szolgáltatásokat, ilyen beszerzéseket tehetnek. Thank you very much. Köszönöm. 35-en voltak jelen ennél a jelentésnél. Nézzünk egy másik jelentést. Szeidersöld asszony aki európai szakmai kártya szolgáltatók számára. Yes. One comment. Előadó, csak röviden. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a munkáját, jó együttműködést eh, zártunk le. Ez a kérdés a jövőben is napirenden marad, nincs vége még ennek a történetnek, de legalább jól együtt működtünk, nem voltak nagy politikai konfliktusok ezzel kapcsolatban. De, mint mondtam, ez még csak az eleje ennek a folyamatnak. A jogászok számára már létezik ilyen kártya, de a mérnökök és az egészségügyi alkalmazottak számára is meg kell ezt teremteni. Mint mondtam, a jogászoknak már megvan, ők saját maguk ezt elérték, nem kellett ehhez közpénz. Remélem, hogy a többi területen is majd lezajlik ez a folyamat. Tehát jól együttműködtünk, nem sok konfliktus volt, nem sok el, eltérés. Nem vizeztük fel a dolgokat. Mind a két oldal engedett. Azt gondolom, hogy tényleg jól együttműködtünk. Köszönöm, és a munkáját is. Akkor szavazunk. Kettes bekezdés, négyes módosító, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Hár, hármas, egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, elfogadt. Tizenegy mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenhármas mellette ellene elfogadtuk. 14-es mellette, akkor nézzük meg, ellenőrizzük. Tizenhárman mellette ellene. Mr. Lamsdorff is voting. Yes. 19-ben... 19 ellene, tehát ezt elutasítottuk. 20, 20 ellenet. Elutasítva. 15-ös mellette ellene ellene, nincs senki, jó, elfogadtuk, 16, visszavonták, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, e, egy ember ellene? elfogadtuk. 18 mellette ellene elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás. De elfogadtuk ettől függetlenül. 20-as. Ki van mellette? Ellene elutasítottuk. Eltartózkodás. köszönöm, elfogadtuk. 21-est visszavonták, 22-es mellette, ellene elfogadtuk. És a 23-as buszó, busó, a sudat kudra cseréltem és a where appropriate-et vettem még föl, szóbeli módosítóról van szó. Kösz, mellette, ellene, elfogadva. 23. Kettes elnézést, kettes módosító mellette. Ezt, ezt is ellenőrizzük. Tehát mellette, kettes. E preambulum bekezdés. Huszonhárom ellene. 11. Akkor elfogadtuk. Hármas. A G-hez. Első részről szavazunk. Mellette. Ellene az első részt elfogadtuk, második rész mellette. Tizenhárom. Ellene. Ezt elutasítottuk. Hetes. Egyes módosító. second part was rejected. And then we will vote uh, on the draft. És akkor az egész uh, jelentés tervezetről mellette ellene. Köszönjük. Elfogadtuk. 35 34 igen szavazattal. Köszönöm, gratulálok az előadónak. Mhm. Um, we will vote uh, on the proposal for a European uh, about the eco-label scheme. Most pedig az eco uh, label, tehát az eco uh, vinyettáról beszélünk, uh, kicimkéről beszélünk. Herzog asszony nincs jelen, tehát akkor kezdhetjük. Uh, jó együttműködés sikerült elérni, és Landsborg úrral uh, kompromisszumos uh, módosítókat értett értünk el, és nagyon jó volt az együttműködés hercogasszonyal is. Ötös módosító mellette, ellene, kérem még egyszer mellette, ellene, tehát elfogadtuk 19 szavazattal, 14 ellenében. Illetve nem javítja magát az elnök, azt, hogy elutasítottuk. 18-as mellette ellenőrizzük. Tizennégy ellene elutasítottuk. Köszönöm szépen. Hatos módosító mellette ellene elfogadtuk. 7 D mellette ellene elutasítva. Nyolcas, első rész mellette, ellene, második rész mellette, ellene, ellene, elfogadtuk ezt is 19-es mellette, ez kiesik, tehát 8-3-as rész, harmadik rész mellette ellene elfogadva. 9-es mellette ellene elfogadva. 10-es mellette ellene elfogadva. Szóbeli módosítás a 20-asnál. Mellette, ellene, elfogadva. 11-es mellette, ellene, elfogadva. 12D mellette ellene elutasítva 21-es mellette ellene elfogadva 22-es mellette ellene elfogadva preambulum 1-es mellette ellene elfogadva 2-es mellette ellene, elfogadva hármas mellette, ellene, elfogadva tizennégyes mellette, ellene, elfogadva kompromisszum egyes mellette, ellene, elfogadva akkor következik a 17-es mellette, ellene, elfogadva. 23-as mellette, tehát mellette, ellene, elutasítva. Kettes melléklet, 24-es mellette, ellene, elutasítva. 13-as mellette ellene elfogadva. Most pedig akkor az egész ö, anyagról szavazunk mellette ellene tartózkodás Tehát akkor még egyszer. Akkor mindenki támogatja? Ellene? Tartózkodás. Gratulálok Herzog Editnek, a többieknek és magamnak is. Köszönöm szépen. Akkor most az európai polgársággal kapcsolatos jelentésről szavazunk. Jotova asszony kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Hárbor úrnak a javaslatai, a módosító indítványokért. Elégedett vagyok, ugyanakkor mégiscsak van egy pont, amivel kapcsolatban különböző volt a véleményünk, ez pedig az, hogy a nyugdíjak hordozhatósága hogyan nézzen ki. Tegnap elértünk egy kompromisszumot, és szeretnénk, hogyha a harmadik módosítóval kapcsolatban lenne egy kiegészítő, arra ösztönzi a tagállamokat és a bizottságot, hogy köznyítsék meg a nyugdíjaknak a megőrzését és a munkavállalói jogokat az unión belül. Ennyi. Köszönöm szépen, Ajtova asszony. Köszönöm, elfogadom. Teljesen igaza van, ez összhangba hozza a határokra vonatkozó irányelvel. Én azt javaslom, hogy a, az én javaslataimról blogban szavazzunk a Ellene. Tartózkodás. Akkor elfogadtuk, és akkor a véleménytervezetről szavazhatunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Akkor következik. As uh, reduce rates of value. Hozzáadott értékadó kedvezményes mértéke, Ole Schmidt. Csak nagyon röviden köszönetet szeretnék mondani az árnyékelőztéstevőknek és azoknak, akik a munkálatokban részt vettek megpróbáltam minden nem lehetett elkövetni, hogy a javaslataikat kövessem. Egyetlen egy módosító van, amivel nem értek teljes mértékben egyet, ez a négyes számú, de egyébként azt hiszem, hogy nagyon hasznos közös álláspontot sikerült kialakítani. Uh, then Köszönöm szépen. Négyes meliklet mellette ellenőriznünk kell. Ellene. elutasítottuk. Kompromisszum egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most végszavazás következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen és gratulálok a jelentés készítőinek. Csibi úrnak a jelentése következik, aktív párbeszéd az európai polgárokkal. Kíván-e valamit mondani hozzá? Nem? Akkor már is kezdhetjük a szavazást. Egyes kompromisszumos mellette, ellene. Köszönöm, elfogadtuk. Akkor kezd négyes, mellette, ellene, elfogadva. Ötös mellette, ellene, elfogadva. Hatos mellette, hatos, hatos ellene elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadva. 9-es mellette, ellene, elfogadva, 10-es mellette, nem el, elnézést kér az elnök, a kompromisszumos 3-as következik mellette, ellene, elfogadva, 12-es mellette, ellene, elfogadva, 13-as mellette, ellene, elfogadva, és végszavazás mellette ellene elfogadva. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentés készítőjének. És akkor most uh, McCreevy úr következik néhány perc múlva. már érkezik is meg Krévi úr, és utána folytathatjuk pro, programunkat.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 Kedves kollégák, szeretném, hogyha elkezdenénk, és napirendünk egy másik nagyon fontos kérdésével foglalkoznánk. McCreevy biztossal az egységes piac felül kérdéseiről cserélnénk eszmét. Üdvözlöm biztos urat, és köszönöm, hogy vállalt, hogy találkozik a szakbizottsággal. Szeretnék emlékeztetni, hogy a 2007-es felülvizsgálatot a szakbizottság nyomon követte, és azóta is nagy érdeklődéssel figyeljük a jelenlegi gazdasági helyzettel kapcsolatos dolgokat. Kérjük biztos úr, hogy beszéljen arról, hogy a 2007-es felülvizsgálat óta milyen fejlemények történtek, illetve hogy áll a monitoringozás. És kérném, azt is, hogy arról is beszéljen, hogy hogyan áll a szolgáltatási irányelv végrehajtása a különböző tagállamokba, illetve az ö, ö, belső piaci egyéb irányelvek végrehajtása. A bizottság szorosan nyomon követi a rendszert és érdeklődik az akcióterv iránt is, aminek az a célja, hogy továbbfejlesz-e a rendszert, a szolvit rendszert. Köszönöm szépen, először is elnézést szeretnék kérni a hangomért, ami ennek a hideg időnek a tudható, a legtöbb embernek egyébként valami hasonló problémái vannak és miután ez új év, szeretnék mindenkinek nagyon boldog és sikeres 2009-es évet kívánni. Legutóbbi ö, látogatásom ott óta is kitűnő együttműködést folytatunk az elmúlt évek során. A munkát azonban még nem fejeztük be, még nagyon nagy kihívások állnak előttünk nehéz idők járnak a vállalkozásokra és a fogyasztókra, rosszak az gazdasági előjelzések, és egyre rosszabbak. Csökken az elkölthető pénzük a fogyasztóknak, és hatalmas kihívások állnak előbb. Viharos vizeken hajózunk, és nagyon találékonynak kell lenni ahhoz, hogy ebből a válságból kikeveredjünk ehhez kell alakítani a 2009-es és későbbi politikákat. A gazdaság és pénzügyi válság kétségtelenül az egységes piac nélkül még rosszabb helyzetet eredményezne mindenkinek. Így megtalálhatjuk azokat a lehetőségeket, amik segítik Európának a fellendülését és a helyreállását egy átfogó erőfeszítésbe kezdtünk annak érdekében, hogy a versenytörvényel és más lehetőségekkel rugalmasan és a tagállamokkal együttműködéssel segítsük a rossz, gyengegető bankokat. És minden területen igyekszünk hozzáigazítani az unió szabályokhoz. A fontos e tekintetben a tőkekövetelmény és az egyéb szabályozások, amik a bankokra vonatkoznak, de még egyebeket is tennünk kell nagyon törékeny volt a rendszer, és a parlamentnek nagyon jelentős szerepe van ebben a munkában. Ugyanakkor jelentős lépéseket tettünk, hogy a recessziót ellensúlyozzuk a reálgazdaságban. Gazdasági felelőlési programot is készítettünk. A, az egy, csak együtt tudunk ezekkel a kihívásokkal szembenézni, és ennek megfelelően kell eljárnunk. Az egységes piac része ennek az erőfeszítésnek, és meg kell tart, fenn kell tartani az eddig eredményeket, a jelenleg is és a jövőben. Jelenleg azért, mert az egységes valutával rendelkező piac sok előnyt jelent, és az egységes piac segíti a globalizációt, és ezzel hozzá tudunk járulni a gazdasági fellendüléshez. Igyekezzünk ezen. Minél jobban működik az egységes piac, annál jobban tudnak és fognak beruházni az új vállalkozók, és annál jobban tudnak a bankok is hitelezési tevékenységet folytatni mint tudják, néhány héttel ezelőtt mutattam be a jelentést a 2007-es piaci felővizsgálatról. Ez december 16-án került elfogadásra. Meggyőződésem, hogy a felővizsgálati anyag orientációja jó és jó irányba mutat ahhoz, hogy kilábaljunk a recesszióból. Számos kérdéssel foglalkoztunk 2007 óta a fogyasztóvédelemmel, és fokoztuk a fogyasztók választási lehetőségeit a kiskereskedelmi piacon. Javaslatot tettünk több harmonizációs lépésre is, úgy, hogy ugyanazonos szintű védelmet élvezzenek a fogyasztók Európában, bárhol is vásároljanak vagy legyenek a szolgáltatásokra is vonatkozik ez, a banki szolgáltatásokra, pénzügyi szolgáltatásokra, és megpróbáltuk a prioritásokat is kijelölni 2008-ban. A bankiparral is be kellett ebbe vonunk, amikor a fogyasztó egyik bankból átmegy egy másikba, kidolgoztunk egy fehér könyvet, amivel megbízható információhoz juthat a befektető, illetve a magánszemély, amikor befektetési termékeket vásárol. Fontos, hogy a fogyasztó megfelelően tájékozottan dönthessen. A célunk az az, hogy az információval segítsünk a fogyasztónak, hogy megtalálja a az ők érdeklő dolgokat, információt a piacon. A második az egységes piac a kisvállalkozásoknak is jót jelentett, és ezekkel is foglalkozott, segítette az innovációt és a munkahelyteremtést. 2009-ben ezt tovább kell folytatni, különösen a kis és közepes vállalatoknál, amelyeket nagyon érint a recesszió. A tanács előtt van jelenleg egy másik lehetőség, ami megtakarításokat tesz lehetővé a vállalatoknak. Az egységes vállalati státusz kitolgázásán dolgozunk, ami nagyon fontos. Egy javaslatot terjesztettünk elő, és a tagállamokat kértük, hogy a egységesítsék, hogy közelítsék a számíteli szabályokat is. A tagállamok most ezeket vizsgálják, és nagyon erős a politikai szándék, hogy ezt megvalósítsuk. Remélhetőleg ez a támogatást üdvözlenni fogják. Kihívást jelent az egységes piac a, a recesszió mélyülése. A, Szeretnénk egységes eh, feltételeket is teremteni, a diszkrimináció mentességet, ugyanis ez a eh, diszkrimináció mentesség az alapja az európai jólétnek, amit nem szabad eh, most kidobnunk, tehát a mindazt a munkát, amit évtizedeken keresztül elvégeztünk. Hogyha nem lenne már most egységes piac, akkor most a válság hatására építenénk azt ki. Minden európai szakpolitikai részterület hozzá fog járulni ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a válságból a bizottság mindenben segíti a tagállamokat. A saját területemen például e, egy gyorsított közbeszerzési eljárást fogunk 2009-ben és 2010-ben a nagy projektek vonatkozásában beindítani. Emellett e, a nemzeti e, kilábalási programokat is megtámogatjuk majd a az egységes piaci felülvizsgálat keretében pedig minden területen a partnerséget akarjuk kiépíteni a tagállamokkal. Júniusban fogunk eh, ajánlásokat eh, megfogalmazni, eh, és olyan javaslatokat, amelyeket a tagállamok megfogadhatnak, hogy megerősítsék az egységes piac működési szabályait olyan gondolatokról van szó, amelyek segítik majd a 27 tagállam hatóságainak jobb együttműködését. E, ennek alátámasztására egy új scoreboardot fogunk kiadni az egységes piacról, e, arról, hogy melyik tagállam e, milyen módon fogadta be a jogszabályokat, milyen infringement eljárások vannak ellene. Nyilván önök is megkapják majd ezt a dokumentumot, mihelyest elkészül. A szolgáltatási irányelvről szólva, Eh, tudom, hogy ez önöket nagyon érdekli. Az alábbiakat tudom elmondani a partnerségi filozófiával eh, összhangban egy eh, hálózat alapú végrehajtási folyamatot indítottunk el. Egy év van már csak hátra, minden tagállam keményen dolgozik, és nagy előrelépéseket ért el. Most ebben az utolsó fázisban rendkívül fontos, hogy ne engedjük ki, ne engedjünk ki a tagállamoknak. Most kell az erőforrásokat oda csoportosítani a prioritási területekre, öt ilyet említenék a points, a kapcsolódási pontok megteremtése a legfontosabb. Konkrét lépésekre van most már szükség a tagállamok részéről, hogy hogyan lehet ezeket az egységes kapcsolódási pontokat létrehozni. Ezeket kell most tesztelni. Az elektronikus eljárások is rendkívül fontosak. A tagállamok hassanak oda, hogy ezek az elektronikus eljárások lehetőségek határon átnyúlóan is működjenek. Emellett a nemzeti jogszabályaikat is felül kell vizsgálniuk, meg kell vizsgálniuk. Tudjuk, hogy ez nem nagy, nem könnyű munka. Ugyanakkor az időbeni végrehajtása ennek a feladatnak rendkívül fontos, ha a tagállamoknak esetleg jogszabályt kell módosítaniuk. Emellett egy eh, javaslatot, egy eh, jelentést kell eh, elvégezniük, és 2010-ig kölcsönös értékelési folyamatnak kell lezajlania. Mindez szükséges az egységes piac működéséhez, jobb működéséhez. Ebből tudni fogjuk, hogy hogyan is áll az egységes piac a szolgáltatások területén. A bizottság végig tájékoztatni fogja a parlamentet erről a folyamatról, és Eh, erről a munkáról. Eh, ezen, ebben az évben a belső piaci információs rendszereket fogjuk tesztelni egy kísérleti projekt keretén belül. A tagállamok most értesítik azokat a hatóságokat, akik ebben a kísérleti folyamatban eh, részt vesznek. Ez a tesztelési folyamat ezt követően kezdődhet. A tagállamoknak megfelelő erőforrásokat kell biztosítani arra, hogy az információs rendszer jövőbeni felhasználójai rendelkezzenek a megfelelő információval és így koordinálhassák a munkát saját erőforrásokat is bocsátunk rendelkezésre. Kevesebb, mint egy év van hátra, csak akkor tudjuk elérni a célkitűzéseinket, hogyha minden tagállam eh, biztosítja a megfelelő erőforrásokat. Azért vagyok itt, hogy eh, a végrehajtási szabály, a végrehajtás eh, folyamatot ismertessem önökkel, és kérjem az önök politikai támogatását, hogy bizonyos nyomást gyakoroljunk a tagállamokra az egységes piac fog hozzájárulni a gazdasági kilábaláshoz. Minél jobb az egységes piac, annál biztonságosabbak, biztosabbak a munkahelyek Európában. A szolgáltatások irányel végrehajtása nagyban hozzájárul majd a munkahelyek megőrzéséhez. Ezt a lehetőséget ki kell használnunk, különösen a jelenlegi válságos viszonyok közepette. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Ma, amikor a belső piac különböző aspektusairól beszélünk, és eh, arról, hogy mivel is foglalkozik ez a bizottság, hadd emlékeztessek arra, hogy ebben a jogalkotási időszakban nagy különbségeket figyeltünk meg a tagállamok között az e-kereskedelem területén. A, van egy jelentés, amely a vásárlói bizalomról szól a digitális környezetben. Ezt a vásárlói bizalmat a jobb szabály megalkotással lehetne növelni, tájékoztatni kellene a fogyasztókat a jogaikról. Egyetértettünk abban, hogy konkrét előfeszítésekre és eszközökre van szükség annak érdekében, hogy Európa versenyképes lehessen és növedjen, növekedjen a fogyasztói bizalom. Az egyik javaslat az volt, hogy Európa szerte Európában tájékoztassuk a polgárokat az internetes kereskedelemmel kapcsolatos jogaikról, azért, hogy megértsék mindezt. Kunyeva biztos asszony egy e-user guide-ot adott ki, eh, amelyet már, amely már nyáron megjelent a bizottság honlapján. Sajnos ebből hiányzik a szerzői jogok területe ez az ön főigazgatóságának területe. Megígérné-e, hogy ezt a munkát elvégzik, ugyanis mi azt szeretnénk, hogy a mi parlamenti ciklusunk végére ez a felhasználói útmutató teljes egészében ott legyen a bizottság honlapján. Ez egy olyan eszköz, amely az EU polgárok bizalmát nagyban megerősítené. Tehát ez egy kérés volt önhöz és most megadom a szót a koordinátoroknak, először Harbour úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is uh, szeretnék uh, tisztelegni McCreevy úr előtt, aki nagyon sok munkát végzett annak érdekében, hogy az egységes piacot tovább fejlesszük. A legutóbb emléksz, hiszem, hogy meg tudjuk úgy oldani, hogy majd adjunk megfelelő időpontot, és találkozhasson még a bizottsággal, és akár egy pohár kíséretében. A kollégáim egyetértenek velem, ez már önmagában jó. Tehát elég sok eredményt sikerült elérni. Én a szolgáltatási irányelv volt az egyik központi eleme a munkának, hogy ön is említette, nagyon fontosak a szolgáltatások, ami körülbelül az, az európai gazdaság 70%-át érintik, és a recesszió szempontjából is ez nagyon fontos, tehát alapvető. Úgy gondolom, hogy ahogy a bizottság bizottság koordinálta ezt az egész folyamatot nagyon sok politikai támogatással részünkről is, Szerintem ez más ö, ö, egységes piaci irányelveknek is kijelölte az utat, mert nyilvánvalóan több időt kell fordítanunk arra, hogy a megfelelő átültetése megtörténjen ezeknek, és ezt jobban figyelemmel kell kísérni. Nyilvánvaló, hogy a felülvizsgálati dokumentum is nagyon fontos volt ebből a szempontból. Az első kérdésem ami egy eléggé átfogó jellegű. Érdekelne, hogy tudnám mondani a, valamit arról, hogy mi a véleménye, mint biztos arról, hogy a tagállamok felveszik ezt az új kultúrát, és el akarják, kívánják-e valóban végezni az egységes piac kívánta munkálapotokat. A szolgáltatási irányelvel kapcsolatban volt egy olyan követelmény, hogy hozzák létre az egységes kontaktpontot, és egy egész frazeológia kialakult, aktívan előmozdítani az egységes piacot a saját országokban is. Tehát ez azt jelenti, hogy politikai célt is el kell fogadni, mely szerint a vállalkozások jónak a részvétel az egységes piacon, az jó a saját gazdaságuknak is. Ez egy alapvető változás a gondolkodásban. És az árukkal kapcsolatos csomagban is két nagy ilyen fő pont van. A második kérdésem egy olyan területre vonatkozik, ahol szerintem nem igazán sikerült eredményeket elérni, és azért, mert a jogszabály már tulajdonképpen megvolt, már szabályozott volt a terület, ez pedig a közbeszerzések területe. A fő aggodalom ezen a területen az az, hogy bizonyos inkonzisztencia mutatkozik a ö, piac működése és a közbeszerzési előírások között. Különösen az, hogy foglalkoztat engem ezen belül, szeretném tudni, hogy osztja a véleményemet, az az érzésem, hogy a kis vállalatok egyre inkább hátrányba hely kerülnek a közbeszerzési módszerek következtében. És azért is, mert a hatóságok igyekeznek összefogni a beszerzéseiket, és nem kis és közepes vállalatokkal foglalkoznak, hanem nagyon drága eljáráson kell részt venni, tehát előminősítési eljárás, és így tovább. Nem tudom, hogy utolsó projektként még lehet de foglalkozni, ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert a kisvállalkozásokról szólalkozó szabályozás és a piaci felülvizsgálat nagyon fontos. Tehát jó lenne, hogyha lenne egy olyan anyag a kezünkben, ami azt is megmutatná, hogy milyen irányba kellene tovább menni, és akkor ezt fel tudnánk karol, karolni a következő időszakban. Thank you very much, and Mr. Mendelson. Köszönöm szépen, Mendelson úr. Thank you, Chair. I full... Köszönöm szépen, elnök úr, teljes mértékben eh, támogatom Malcolm szavait, és valóban kellene egy kis fogadást tartanunk, nem azért, hogy ünnepeljük, hanem azért, hogy megfelelő módon búcsút mondhassunk önnek. Én tényleg nagyra értékeltem az együttműködésünket. Nagyon sok mindent elértünk, ahogy Mákom is említette. Lennének kérdéseim a mai bevezetőjével kapcsolatban mert én teljes mértékben támogatom az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament tesz annak érdekében, hogy a hitelválságot megoldja, és hogyan lehessen ennek a hatásait enyhíteni, de amit teszünk a fogyasztók érdekében, ahol a kereslet van, például a jelenlegi esetben könnyű kölcsönöket adunk nekik, de jobb lenne, hogyha egész európai szinten bevezetnénk olyan intézkedéseket, amelyek fiskális jellegűek, például autóvásárlása irán esetében. Például az nagyobb vállalatok pedig befektethetnének a környezetváltozás leküzdésébe is. Ez például jó lenne mindenki számára. Amit szeretnék tudni az az, hogy meg tudná ezt mondani, hogy mikor fog majd megjelenni az európai szintű szabadalmi szabályozás, hogy valóban meg tudjuk védeni az európai találmányokat, mert ebben az évben, ahogy valószínűleg van is tudja, a 2009-es év az innováció és a kreativitás éve. Az utolsó dolog, ez egy javaslat, lehet, hogy ezt el tudja talán majd fogadni, ez egy elképzelés lenne, azok a bírságok a pénzügyi válság kapcsán, és amit Néli Cruz kollégája gyűjt be. Ezt a pénzt, tehát ezeket a büntetésből származó pénzeket fel lehetne arra használni, hogy a fiatal vállalkozókat támogassuk. Köszönöm szépen az elmúlt öt éves munkáját, és remélem, hogy egy italt megihatunk később majd. Schwab úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! A bevezetőjében is elmondta már, hogy valószínűleg az utolsó alkalom, hogy itt van körünkben, biztosként, és utolsó alkalommal jelent a munkájáról, és a mai találkozónkkal kapcsolatban már tájékozódtam, és az utolsó pontot említett, említeném meg, amit ön is elmondott, Harbour kollégám is említette azt, hogy az áttekintésben, az egyes áttekintésben azt mondták, hogy az európai szintű együttműködés a bizottság és a tagállamok között nagymértékben javult, és javulnia is kell. És úgy gondolom, hogy az utolsó találkozónkon kicsit lazábban beszélhetünk ilyen dolgokról. Valóban úgy gondolja el, hogy a tagállamok most már tényleg hajlandóak arra, hogy szorosabban együttműködjenek Európával és az Európai Bizottsággal, vagy nem lehet az, hogy inkább kicsit rosszabbodott az együttműködés, például a szolgáltatási irányelvek kapcsán, vagy a betegek szabad mozgásával kapcsolatban, vagy, vagy hogyha most figyelme veszük Václav Klaus kijelentéseit Csehországban, vagy a szavazást Írországban, akkor ez mind, ezek mind csökkentették az együttműködést az Európai Unió és tagállamai között. Tehát mindenképpen az ön személyes benyomását szeretném itt megtudni, itt hivatala ideje lejárta előtt. A második dolog, amelyről szeretnék beszélni, az az egységes fizetési terület Európában. Tudják, hogy vannak olyan tagállamok, akik a SEPA megvalósításánál ellenállást mutatnak, mert még nincsenek fix határidők, nincsen megfelelő még Nincs megfelelő standard, formula kifejlesztve, tehát mit fog ön tenni annak érdekében, hogy a szempa megvalósuljon az év végéig, hiszen 2010. január 1 valójában életbe kell lépni. Az utolsó pont, amelyet szeretnék megemlíteni, az az, hogy a múltban tett néhány kezdeményezést ön is a közbeszerzéssel kapcsolatban a belső piacon, és itt is különböző viták folynak, Pont most szavaztunk a közbeszerzésről a védelmi termékek esetében, de jelenleg a tagállamokban arról folyik a vita, hogy a rugalmasság, a dinamika a tagállamoknál, a közbeszerzés esetében ez valóban időszerű-e, és lehet, hogy talán ön biztos úr egy, egy-két dolgot tudna mondani a közbeszerzési jogalkotásról, főként a tagállamok innovációs programát illetően, és én is nagyon remélem, hogy azért a végén majd még egy sört meg tudunk inni. Irish beer, yes. And uh, Mr. Korda has the floor. Korda úr kapja meg a szót. Semmi gond, köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, számos példa dát vettek fel állampolgáraink napról napra különböző védelmi szervezeteken körül, és beszámolnak arról, hogy milyen akadályai vannak az igazi belső piac megvalósulásának két konkrét példát említenék. Például, hogy egyes vállalatok, amelyek postai úton értékesítenek, valamelyik államban működnek, de nem hajlandóak más államba szállítani, csak a sajátjukba. És azt a címet adják meg, ahol például, ha nem tudom, mindjárt mondok egy például Belgium-Franciaország vonatkozásában azt látom, hogy Franciaországban ugyanaz a szállítmány olcsóbb, kérem, hogy Franciaországból küldjék el, nem adják, hanem azt mondják, hogy forduljak a belga részlegükhöz. Hogyha egységes a piac, akkor ez nem normális, ezzel foglalkozni kell. Aztán vannak különböző hitelkártya kibocsátók, egyszerűen elutasítják a kártyának a használatát Például azt mondta, hogy egyik bankból a másikba át lehet menni, nagyon jó lenne, ha ez így lenne. Ahogy ön is látja, minden még nem került megoldásra. Nem feledkezhetünk meg ezekről a problémákról és ezekről a korlátokról, amik gátolják a szabad mozgást, és szeretném megtudni, hogy hogyan fog reagálni és lépni, hogy valóban eljussunk ahhoz a piachoz, amit szeretnénk, és minden állampolgár is szeretne. Köszönöm szépen. Vannak-e további kérdések? az a úr, a szó. Yes, thank you, Cher. Dear Commissioner. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, köszönöm az előadását. Nagyon fontos döntő szerepe volt csak úgy, mint kollégáim Evelyn Glemar, Malcolm Marbor és más kollégák is megvitatták ezt az egész szolgáltatási irányelvet, hát illetve annak folyamatát. Figyelembe véve a folyamatot, nagyon sok európai országban ennek vannak hatása, illetve a az átültetési folyamat különböző ütemben, de folyamatban van a tagállamokban. Nem tudom, hogy tudna-e valamit mondani arról, hogy hol is tart ez a, az átültetési folyamat, vagy annak az előkészítése. Úgy láttam, hogy itt a legtöbben valamit tudnak erről, de az első szakaszán túl vagyunk, ugye volt a Balkenstein irányelv, Malcolm meg mindenki foglalkozott vele. De nem csak az átültetés érdekelne, hanem az is érdekelne, hogy hogyan értékeli ön ennek a pénzügyi válságnak a hatását a szolgáltatási piacra, most, amikor a szolgáltatási irányelv átültetésének időszaka van. Mit ö, ö, kellene csinálni? A legtöbb ember csak reménykedik, és remélik, hogy meg fogják Írországban is oldani a pénzügyi válságot. önnek jelentős szerepe lehet abban, hogy változzon a számítunk önre, hogy közben jár, hogy Írországnak az álláspontja megváltozzon a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, és segítsen megoldani ezt a problémát valamennyi európai érdekében, az egész unió érdekében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Plestinska asszony következik. Plestinska, podobne, pán komisár, aj môj hlas dneska je taký ako váš. Köszönöm, biztos e, úr. Az én hangom kicsit olyan, mint az öné most, e, meg vagyok fázva. E, nehéz elhinni, hogy ilyen hamar elmúlt ez az öt év. Amikor először találkoztunk, azt mondtuk, hogy ez az egész a végtelenségig fog tartani, és aztán már is véget ért ez az öt éves ciklus. Az egységes fizetőeszköz nagyon fontos dolog, különösen válságok, válságos időkben segíthet megoldani a válságot. És éppen ezért én nagyon örülök, hogy Szlovákia 16. tagja lett az eurozónának. A gazdasági válság jelei láthatóak, és következményei láthatóak lesznek. Sok vállalat elbocsát eh, munkavállalókat. Ez a jelenlegi év eh, egy nagy teszt lesz, és reméljük, hogy az itt tárgyalt csomagok sikeresek eh, lesznek együttműködve önnel, biztos úr, ez a bizottság számos fontos jogszabályt hozott, és most pedig arra kell odafigyelnünk, hogy ezeket megfelelően végrehajtsák az elektronikus eljárások bevezetése sajnos nem ment olyan csont nélkül, mint ahogy reméltük, és éppen ezért erre jobban oda kell figyelnünk. Én már kipróbáltam egy ilyen one-stop-shop eljárást Szlovákiában, ahol ez már létezik, de mégis vannak problémái. Problémák, amelyeket meg kell oldanunk szeretném megkérdezni a biztos urat, hogy nem kívánja ezeknek az egyablakos rendszereknek a benchmarkjait elkészíteni, vagy a legjobb gyakorlatokról valami fajta listát, feljegyzést, amelyet a tagállamok egymástól átvehetnének, hogy ez az irányelv jobban alkalmazható legyen. Mint ahogy Malcolm Harbour is mondta, a közbeszerzés a kis- és középvállalkozások hasznára is fordítható. Eh, érdemes lenne egy egy olyan felmérést végezni, amely felmérné, hogy a kis és középvállalkozások milyen arányban vesznek részt a közbeszerzésekben. Sajnálatos módon az átláthatósággal itt még gond van, és azok az országok, amelyek 2004-ben csatlakoztak, a közbeszerzéseket politikai haszonszerzésre, eh, illetve barát kapcsolatszerzésre használják fel. Nagyon gyakran ennek az az eredménye, hogy a kis és középvállalkozások nem tudnak a közbeszerzésekhez hozzáférni. Mit tesz a bizottság ennek megváltoztatása érdekében, Weiler asszony? Herr Kommissar, ich... Tisztelt biztos úr! Nem szeretnék kérdéseket ismételni, hanem inkább egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Én is úgy gondolom, hogy pontosan ez az ön munkájának az utolsó fázisait velünk. Én is szeretnék többet megtudni ö, tapasztalatairól, akár csak Schwab úr, mit gondol ön az Európai Unióról, az együttműködésről. Nagyon sok mindent megtettünk, egy dolgot még kifelejtett, egy nagy csomag, ez a áruszállítási csomag, és más dolgokról sem beszélt még, és Ön most már nem fog új intézkedéseket tenni, új kezdeményezéseket tenni, hiszen már szinte már a választási kampányban vagyunk, de ön említette, hogy egy új scoreboardot akar, eredménytáblát, egy elemzést szeretne meg létrehozni. Mik a tervei, mik lesznek az eljárások az olyan tagállamok esetében, ahol nem helyesen, vagy egyáltalán nem hajtottak végre különböző általunk meghatározott irányelveket, illetve rendeleteket. Második kérdésem, ez a közbeszerzéshez kötődne. Úgy gondolja-e, hogy itt kellenek-e különböző javítások a tapasztalatok alapján, egy küszöbb értéket húztunk meg, 5 milliót. Úgy gondolja-e, hogy itt elegendőek-e ezek a dolgok, kell valamit változtatni, lesz-e itt majd koncesziós irányelv. Utolsó pontban említette, hogy a hitelválság miatt az elnökséggel, gondolva, egy Franciaországra és Csehországra együttműködik, és mi a helyzet az együttműködéssel az Egyesült Államokkal? Mert egy szoros együttműködés nélkül a jövőben valószínűleg nem tudunk majd boldogulni, nem csak Európa szerte, hanem világszerte sem, hiszen világszinten is rendeznünk kell ezt a problémát. És még egy dolog, szeretném frakcióm nevében megköszönni az ön munkáját. Nálunk azért nem volt mindig zökkenőmentes működés, de összességében az ön kezdeményezéseit konstruktív módon támogatni tudtuk. Köszönöm szépen, Charlotte a szó. Thank you very much. I think we had... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nálunk azért még zöggenőmentesebb volt az együttműködés. Köszönöm szépen az együttműködést önnel, és remélem, hogy önt egy még lazább környezetben is láthatom majd, és akkor elköszönhetünk öntől. Gyakran beszélt nemzeti dolgokról, és ön a egyik legreálisabb biztos, és mindemellett önnek sikerült létrehozni ezt a nagyon-nagyon fontos szolgáltatási irányelvet. Ennek nagyon örülök, de az az érzésem most, hogy az európai dinamika egy kicsit lecsökkent, és kihez lehetne ilyenkor fordulni, kihez máshoz, mint önhöz, aki mindig nagyon reálisan látta a dolgokat. Hogyan látja ön az Európai Unió jövőjét, a fejlődést illetően úgy gondolja el, hogy a hitelválság, a gazdasági válság az európai integrációt visszafele fogja majd fordítani, vagy nem? Mik az ön reményei a jövőt illetően? Uh, uh, Köszönöm, ennyi megjegyzést kaptunk, illetve kérdést. Akkor átadom a szót. Én magam is föltettem egy kérdést uh, a biztos úrnak, és még egy kérdésem lenne. Úgy véli-e, hogy az új tagállamok nagy szerepet, fontos szerepet játszanak-e az egységes piac előmozdításában? Yeah. Thank, uh Köszönöm minden kollégának a jó kívánságokat, és tényleg örömmel állok majd a további találkaink elébe, azoknak, akik pedig újra meg akarják választatni magukat, magukat sok sikert kívánok. Az elnökasszony először az elkereskedelemmel kapcsolatban tett fel kérdést, és ott kifejezetten a copyrightra kérdezett rá, hogy ez kerüljön be a felhasználói útmutatóba ezt a kérését, majd a szolgálataim elé bocsátom, és majd ott beszélünk erről. Malcolm Harbour föltett egy sor kérdést a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban. Az volt az a nagy téma, ami az asztalon volt akkor, amikor én biztos lettem 2004-ben, és a szolgáltatási irányelv uralta gyakorlatilag a munkánkat. Egy, egy rendkívül vitatott kezdeményezés volt. A megközelítés, amit én alkalmaztam, az eh, lehet, hogy más volt, mint amihez a főigazgatóságok szoktak, az eh, európai köztisztviselők, de mint ahogy eh, Szeresi asszony is mondta, én pragmatikus eljárásokat szeretem, én realista vagyok, és én úgy döntöttem, hogyha tényleg akarunk egy szolgáltatási irányelvet, akkor gyakorlatilag kell megközelíteni ezt a kérdést. És gyakorlatilag én a parlamenthez fordultam, és felhívtam őket, hogy ők is játsszák el azt a szerepet, amely a jogalkotásban rájuk hárul. E, azt gondolom, hogy utána ez a szolgáltatási irányelv e, egy templét lett a jövőre nézve, egy minta a jövőre e, nézve. A, ugye én őszintén szólva azzal a módszerrel, a korábbi módszerrel, hogy a bizottság tesz egy nagy ajánlatot, egy nagy javaslatot, és a bizottság, meg a, a parlament, meg a tanács ehhez valamit hozzászól, de aztán átmennek a javaslatok mégis, ezt reméli a bizottság. Nos, én ezzel szakítottam, és a parlamentnek sokkal nagyobb szerepet szántam Nyilván ez lehet, hogy a köztisztviselőknek a bizottságnál nehézséget okozott, de az én e, politikai értékítéletem szerint, vagy ítéletem szerint a parlament bevonása nélkül már nem lehetett volna ezt a szolgáltatási irányelvet e, elfogadtak népen, ezért köszönöm Gebhardt asszonynak és a Marco Harbournak és a többieknek, Mandersnek, a frakcióknak az együttműködést, mert csak így lett szolgáltatási irányelvünk. hogyha ahhoz a javaslathoz tartjuk magunkat, amely 2004. januárjában született, akkor még a mai napig nem lenne szolgáltatási irányelvünk, és még mindig csak nyilatkozgatnánk és kritizálnánk egymást, de nem lenne szolgáltatási irányelv. Azt gondolom, hogy Malcolm a kérdésében arra utalt, hogy a szolgáltatási irányelv, amely most van nekünk, az megteszi-e azt, végrehajtja-e, képes lesz-e mindarra, amit elvárunk tőle ebben a kompromisszumos formátumban, amelyben végül is megszületett. Na most nyilván ezt egy darabig még nem látjuk majd, de nyilván a tagállamoknak ezt a végrehajtási folyamatot be kell fejezniük. A hatásokat még egyelőre nem ismerjük. Én úgy gondolom, hogy ha a szolgáltatási irányelvet megfelelő módon alkalmazzák, hajtják végre, akkor az fellendíti az Európai Unió gazdaságát. Malcolm Harbour feltette a kérdést, és mások is kérdezték, hogy mi a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy az összes tagállam tényleg feliratkozott-e erre, elfogadja -e most már teljes mértékben. Tehát eh, jobb-e a helyzet 2009-ben, mint 99-ben volt? Erre azt mondanám, hogy az egyik legnagyobb kockázata a jelenlegi válságos időknek az az, hogy a tagállamok befelé fordulnak. Egyébként ez egy természetes, természetes eh, ösztön, tehát természetesen történik ilyesmi, hogyha nagy a nyomás egy tagállamban, akkor a tagállamon belül kell a politikusoknak válaszolniuk a választók elvárásaira, aggodalmaira. Itt és most vannak problémák, ezokat kell megoldani, tehát itt és most, és ezekre kell a politikusoknak reagálniuk. És nagy a kísértés arra, hogy befelé forduljanak, és ne a nagy összképpel foglalkozzanak, hiszen a nagy, a nagy projektek, azok lehet, hogy az itt és mostani problémáknak, az azonnali problémáknak egy részét megoldják, de nem az összeset. Tehát az egyik nagy teszt, am, amit majd figyelnünk kell, az az, hogy azok az intézkedések, amelyekkel az itteni és az azonnali problémákra akarunk válaszolni, azok ne ássák alá a hosszú távú céljainkat. A Harbour úr célzott rá, hogy a tagállamok egy része csak beszél az egységes piacról, de semmit nem tesz érte. Nos, hát erre van példa valóban de hogyha erősen nyomulunk és erőltetjük mindezt, akkor idővel majd behozzuk azt a lemaradást, ami ebből fakad. E, közbeszerzésről is volt szó, Harbour úr is és mások is említették, kis és középvállalkozásaink nehezen tudnak megfelelni azoknak a borzalmas feltételeknek, amelyeket a közbeszerzésekben a tagállamok előírnak. Hát ezt már egy ideje tanulmányozzuk ezt a kérdést, és tudjuk, hogy a tagállamok azok gyakorlatilag a nagy közbeszerzéseket akár kis csomagokká is alakíthatnák, tehát felaprózhatnák, megtehetnék, de nem teszik meg. Azt gondolom, hogy ezen a területen majd az új bizottság tehet lépéseket. Az egész, tudom, hogy vannak természetesen nyomá, van nyomás abba az irányba, hogy felgyorsuljon a közbeszerzés eh, folyamat, de én, és ezt is megkérdezték, az új tagállamoknak különösen azt javasolnám, hogy meglátogatva tényleg az összeset, régieket is, különösen az újakat, azt gondolom, hogy egy 20 éves időn belül, ha ez a nyílt közbeszerzés gondolata elterjed és teret nyer, akkor ez nem csak a gazdaságukat mozdítja elő, hanem a demokráciájukat is megerősíti. Ez egy megkrivi vélemény, ez nem egy bizottsági vélemény. De én úgy vélem, hogy 20-25 év alatt az összes új tagállam nyilván egyesek jobban, mint mások, ha átlátható, nyitott közbeszerzési rendszereket üzemeltetnek, nyílt, átlátszó módon, átlátható módon, az egyrészt igen megerősítené a gazdaságaikat, de az egész demokratikus berendezkedést és politikai folyamatot is tisztábbá tenné. Manders úr is kérdezett egy csomó kérdést, feltette egy sor kérdést. A közösségi szabadalommal kapcsolatban. Szeretnék válaszolni erre a kérdésre, de most így nem tudok pozitív választ adni. Az elmúlt három, az előző három elnökség, különösen a franciák, nagyon komoly erőfeszítéseket tettek. E, körbe-körbe jártuk ezt a problémát, és voltak bizonyos sikerek. Az osztályvezető, aki ezzel a problémával foglalkozik, mindent megtett annak érdekében, hogy megállapodásra jusson. De amikor már az egyik oldalon úgy látszott, hogy lezárjuk a problémát, akkor valahol máshol jelentkezett valami más probléma. Tehát nem tudom Menders úrnak azt mondani, hogy 2009-ben vagy 2009 végére a, a cseh elnökség alatt, vagy, vagy, vagy egy, egyel később e, ezt le tudjuk zárni, tehát reálisan nem tudom ezt a jóslást most megtenni. A Menders úr kérdezett azokról a bírságokról is, amelyek befolynak a versenyszabályok megsértéséből Nelly Cruz eh, főigazgatóságára, hogy azt eh, juttassuk vissza az adott iparágnak. Én úgy tudom, hogy jelenleg ez jogilag nem lehetséges tehát belekerül a nagy fazékba, nem lehet ugyanoda visszaosztani arra a területre, ahonnan befolyt ezt is majd én így tudom, hogy ez így van, tehát nem, jogsz, nem jogszerű, de ennek is utána járok. Schwab úr megköszönte a munkámat, én is örültem, hogy együtt működhettünk vele is és másokkal is ebben a bizottságban. A kérdés az az volt, hogy a tagállamok hajlandóak-e szorosabban együttműködni az EU-val, szorosabban, mint mondjuk öt éve. Nem mondhatom, hogy igen. Azért, mert a gazdasági válság olyan, amilyen. És nem csak az elmúlt 18 hónapra gondolok, hanem nem gondolom, ugye volt egy kérdés az ír eh, népszavazásról. Én minden tagállamban jártam. A 27 közül egy tagállam sem mondta azt, hogy adjunk több hatalmat az európai intézményeknek Brüsszelben. E, sem az önök hazája nem mondta ezt, sem az enyém. Sőt, inkább az ellenkezőjét mondták mindennek. Tehát azt, hogy nem kellett volna ezeket a hatásköröket átengedni, nem akarjuk, hogy valami fajta diktatúra legyen itt. Inkább ilyeneket hallottam. Tehát én így értékelném öt év után a helyzetet de a politikában én már régóta részt veszek ahhoz, hogy tudjam, hogy gazdasági és politikai ciklusok vannak. És én azt gondolom, hogy ez az időszak, e, ez az időszak a ciklusnak az a része, amikor ez a klíma uralkodott, amiről én az előbb beszéltem. De hogyha, hogyha kitartunk, Nyilván igazítani kell a realitásokhoz, kompromisszumokat kell hozni, előre lépünk. Egyelőre én így értékelném a helyzetet. A szepára is rákérdeztek, illetve a fix dátumról. Ezt már sokan felvetették. Nem tudtunk egy fix dátumot elérni. Akartunk részeredményeket elérni, voltak nehéz versenyjogi eh, döntések, eh, amelyek érintik a bankok és egyéb intézmények működését, de azt gondolom, hogy értünk el eredményeket. Remélem, hogy a kritikus tömeg az év végére felhalmozódik, és és azt gondolom, hogy, eh, hogy ez majd bekövetkezik. tehát 2009 végére. E, nyilván ehhez rugalmas e, hozzáállás kell a tagállamok részéről is. Nyilván ezt majd a jövőben is e, megvizsgáljuk. Kordi asszony, a távkereskedelemről és a hitelkártyákról tett föl kérdést. Nos, nem saját tapasztalatból, de ismerem a problémákat. Valaki, akit ismerek, ugyan így járt, ahogy ön mondta, nem tudta felhasználni a hitelkártyáját. Ezt is meg kell vizsgálni ezeket a problémákat. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy korlátozás, a, szabad piac korlátozása. Nem tudom, hogy ez megfelel-e a szabályoknak, vagy sem, de mindenképpen felül kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk ezt a helyzetet. A szolgáltatási irányelv, illetve annak végrehajtása egy másik kérdés. Nos, ez a megszégyenítés, ez a naming and shaming, ez nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de azt azért elmondhatom, hogy a átvétel ennek az irányelvnek elég jól halad a legtöbb tagállamban. Most ennek a végrehajtását befolyásolja-e a gazdasági válság? Szerintem nem. De megint hangsúlyozom, minden tagállam telepítsen oda megfelelő számú köztisztviselőt, hogy a végrehajtás jól menjen végbe. Eh, egy miniszter azt mondta, hogy hatalmas adminisztratív teher lesz átvenni ezt a, ezt a, a e, rendszert, ezt az irányelvet, mint, és e, egyébként ez egy pont olyan ország volt, ahol, ahol megfelelő erőforrásokat telepítettek a feladat megoldására. Röviden tehát nem gondolom, hogy a gazdasági válság alásná a szolgáltatás irányelvet, kivéve azt, amit már mondtam, hogy befelé fordulnak esetleg az egyes tagállamok. Az én hazámban a miniszterelnök e, ugye azt mondta, hogy idén új népszavazás lesz, remélem, hogy jobb eredménnyel, mint e, a legutóbb, és És hát a politikai tapasztalataim alapján mondhatom, hogy 2009. januárjában még nem lehet tudni azt, hogy mi fog történni 2009. októberében. Remélem, hogy az igen oldal egy sokkal hatékonyabb kampányra lesz képes, mint legutóbb, de alapvetően az írek fogják majd eldönteni, hogy mi lesz a kimenetele a dolognak. Lesnicska asszony, örülök annak, hogy egy szlovák hölgy ennyire örül az eurónak, eh, ami a benchmarkokat illeti, ott pedig eh, igen, ilyeneket eh, készítünk, remélhetőleg 2010-re E 2010-re ezek rendelkezésre állnak. Biztos az új bizottság is majd rengeteget beszél benchmarkokról, ami a közbeszerzést és a kisvállalkozásokat illeti. Én úgy láttam egyébként az adatokból, hogy a kis és középvállalkozók jól járnak, illetve egyre, jobb, egyre nagyobb szeletet hasonlítanak ki, de lehet, hogy újra megkérdezném az adatokat, mert a közbeszerzésnek elég sok aspektusa van. Weiler asszony megkérdezte, hogy mi a jövője az EU-nak. Nos, én optimista vagyok engem nem érdekel az, hogy három lépést teszünk előre, e, és kettőt hátra, mert akkor is nyerünk egyet előre. Tehát akkor is haladás van, és nem visszalépés. Én optimista vagyok természetemnél fogva, de az optimizmusomat kicsit e, e, alárendelem a gyakorlatias gondolkodásomnak. A másik kérdésével már foglalkoztam. Egyesült Államokkal való együttműködés. A pénzügyi szabályok vonatkozásában komolyan együttműködünk az Egyesült Államokkal. Azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályok elég jól működnek. Nem mindenben értünk egyébként együtt, egyet az amerikaiakkal, de én azt gondolom, hogy mind a két fél nagyjából ismeri, hogy mi a helyzet a másiknál más területen talán kevésbé. Az Észak-Atlanti Gazdasági Tanács, amely Merkel asszony ötlete volt, és amely 2007-ben indult, azt gondolom, hogy azóta elég jól működik. A Transatlanti Gazdasági Tanácsnak volt egy ülése decemberben. Remélem, hogy az új Obama kormány eh, elkötelezettebb lesz, mint az előző. Ez egy olyan fórum, amelyen egy sor kérdést meg lehet beszélni, és nem csak a pénzügyi szabályokat. Szédesode asszony megjegyzéseinek is örültem. Azt gondolom, hogy ő jól olvassa az én jellememet, hogy realizmust próbálok belevinni a dolgokba, és nem pedig elefántcsontoronyból szemlélni a dolgokat. Nos, én a jövőre nézve azt remélem, és azt kívánom az EU-nak, hogy 25 év múlva az emberek továbbra is azt lássák, hogy a gazdasági válság időszakában is előre lépett az Európai Unió, és remélem, hogy erre képesek leszünk. Aztán volt egy utolsó kérdés az elnökasszony részéről az új tagállamokra vonatkozóan, és nem csak azért mondom, mert ön az elnök, máskor is ezt mondtam. Azt gondolom, hogy az új tagállamok elkötelezettebbek a nyitott piacok felé, mint igen, igen, ők nagyon jó hozzáállást mutatnak, nagyon nyíltak. Remélem, hogy ez fennmarad, ez így marad, és talán még át is terjed a régi tagállamokra ez a hozzáállás. Tehát én úgy gondolom, hogy az új tagállamokban összességében tényleg eh, elkötelezettebbek a nyitott piac irányába, és látják a lehetőségeket, és remélhetőleg ki is tudják ezeket majd használni. Köszönöm szépen a elmondottakhoz, köszönöm szépen az együttműködést, amit tanúsított az elmúlt öt évben. Köszönöm kollégáimnak a kérdéseket, az észrevételeket, és szeretném ezt a napi rendi pontot lezárni, és később majd valamilyen ö, társadalmi eseményen találkozunk a biztos úrral és önökkel is. De kedves kollégák, ne menjenek még el. Other business? Nothing. Egyéb ügyek, egyéb kérdések nincsenek. Akkor már csak a közö, következő ülésünk időpontja van, ez kedden lesz, február 10-én és következő szerdán és csütörtökön is program szerint kellemes hétvégét kívánok!